10. Dear colleagues, Kedves kollégák, talán megkezdhetjük a napi rendünket. Kis késéssel. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Jelentéstevők és árnyékjelentéstevők a kompromisszumok véglegesítésének kérdése és a frakciókon belüli ö, egyeztetések a GMO-val kapcsolatban a 14-es tétel kedre ö, halasztódik 11-ére. Aztán lesz itt egy csere és hogyha nincsenek ellenvetések, akkor így elfogadjuk a napi rendet. Kettes napi rendi pont. Van itt az iluddal kapcsolatban egy ö, időcsere. A tanács azt mondja, hogy az első olvasatbeli álláspontot a januári első plenárisra akarja halasztani a novemberi helyet, ahogyan ez korábban, amiben korábban megegyeztünk. Miért is kérték ezt? Az oka az, hogy a második olvasat már teljes mértékben a lett elnökség alatt kerüljön megvitatásra. Ezt a jelentéstevő nem támogatta, de miután az árnyékjelentéstevőkkel konzultált, úgy döntött, hogy elfogadja a tanácsnak ezt a kérését az intézményközi együttműködés nevében. Az új ütemterv a következő. Januári első plenáris álláspont megvitatása, Enviben január 22-23-án vitatjuk meg ezt a témát, Módosítások benyújtásának határideje január 27, az MV-ben 23, február 23-án és 24-én fogunk szavazni, és a plenárisra februárba kerülne ez a napirendre. Jelentéstevő kapja meg a szót. Kicsit meglepett az, hogy tegnap valaki odajött hozzánk, és azt mondta, hogy a tanács a parlamenttel takarózik ebben az ügyben, és ez nem igaz. A, frak, a politikai megegyezés a tanácsban június 3-án, 5 hónappal ezelőtt megtörtént, és azóta igazából ők húzzák az időt, és ez elfogadhatatlan. Ahogyan a bejelentéseimben is elmondtam, a tanács részéről jött ez a kérés, tehát ők kérték azt, hogy elhalasszuk ezt a napirendet, napirendi pontot. Második bejelentése, a következő MV ülésünk november 10-én délután lenne, hétfői napon. Ezt kedden folytatjuk a munkát, annak érdekében, hogy szavazni tudjunk. Rice eh, asszony tolmács szerint Rész asszony jelentése a klíma ö, változásért felelős biztos meghallgatása, Kányéte úr, illetve nem meghallgatása, hanem ide látogat a biztos is, tehát ezért hosszabbítottuk meg ezt a ö, ülésünket, és aztán egy külön ülést is tartunk, november 24-én este Strasbourgban 7-től 10-ig és akkor Nikolson úr jelentéséről fogunk az újfajta élelmiszerekről szavazni. Papulos projekt. Az EVI tagjai arról szavaztak, hogy kívánnak-e papír alapú dokumentumokat kapni. Úgy tűnt, hogy csak hárman kérték ezt, és ezzel az MV szakbizottság vezető szerepet fog betölteni abban, hogy csökkentjük a papírfelhasználást. Az a célunk, hogy a papírt teljes mértékben kiszorítsuk az enviből ennek a mandátumnak a végére. Információs ülés, az e-meeting és e-committee működéséről a szakbizottsági tagoknak itt ebben az ülésteremben a hónap 14-én és 15-én, akkor azonban 21 nyelven lesz tolmácsolás, észt és máltai nyelveken nincs tolmácsolás. Tehát elektronikusan az e-meeting applikáción megtalálják, illetve a web, ezt a, ennek az ülésnek az anyagát, és természetesen az internetre is közvetítünk webstreamingen keresztül. Október 13-ai döntéseinket elektronikus úton köröztettük, amennyiben nincsenek ezzel kapcsolatban ellenvetések, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Tehát ennyit akkor a jegyzőkönyv elfogadásáról, amennyiben nincsen ellenvetés, akkor a szeptember 24-25-i jegyzőkönyveinket elfogadottnak tekintjük. Rendben. Van egy másik tájékoztatásom azzal kapcsolatban, hogy hogyan néz ki a jelenlegi intézményközi tárgyalás. Információkat szeretnék tehát adni arról, hogy a trialógus hogyan halad, a CO2 kibocsátás tengeri hajózásból származó kibocsátások rendeletének módosításával kapcsolatban. Készen áll a tanács és a parlament arra, hogy második ö, olvasatban megegyeznének, két trialógus után volt a politikai kérdésekről eszmecsere, a tanács elfogadott jó néhány módosítást, amelyeket a parlament az első olvasatban beterjesztett, de azért vannak még a tanács és a parlamenti álláspont között különbségek a közlekedési vetületek szempontjából. November 18-ára várjuk tehát az új álláspontot. Második nap pontunk a gázkibocsátás csökkentése, az első trialóguson úgy tűnt, hogy a három intézmény szeretne egyességre jutni a második olvasatban, a második trialógus során pedig meg tudtuk magyarázni, tehát az érveket is be tudtuk terjeszteni az álláspontjaink mögött, és konvergáltak az álláspontok. Ezen felül a módosításokról is beszéltünk az ezt követő technikai egyeztetésen. Vannak itt kompromisszumok, esetleges kompromisszumok, amelyeket elfogadtak, és a előadó jó néhány módosítást terjesztett be annak érdekében, hogy további elfogadható kompromisszumok szülessenek. A következő technikai egyeztetés ezzel a javaslattal kapcsolatban azt fogja megcélozni, hogy az első trialógus során, amelyre november 13-án kerül majd sor, megegyezésre jussunk. Bocsánat, 17-én javítja magát az elnök. És most következő napi rendi pont. Ez egy jelentés lesz. James Nicholson jelentése az új élelmiszerekről. ...393 módosítást kaptunk, az MV-ben több mint 200-at, majdnem 300-at az Agriban, és még az Intában is jó néhány százat, úgyhogy elég jó munka vár ránk, és Nikolson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, milyen hatalmas kihívás előtt állunk ebben a témakörben. Mindannyian ismerjük az új élelmiszerekkel kapcsolatos eddigi szabályozás, nagyon komplex szabályozásról van szó. Nyilván nem lep meg senkit, hogy a kollégák nagyon aktívak voltak, majd 400 módosítót nyújtottak be, nem szólva a többi kollégáról, az Agri és az Intebeli kollégákat emelném ki ennek kapcsán. Nagyon örülök, hogy a kollégák ilyen aktívak ebben a témában, érdekli őket a téma, és remélem, hogy sikerül kompromisszumokat kidolgozni. A módosítókat illetően tegnap volt egy árnyék jelentős tevői találkozó, hogy kompromisszumokat elkezdjük kidolgozni. Mindenes, mindenek előtt két cikkre térünk ki, az egyes és kettes cikkre, Erről szólt az első találkozó, de hát ezek nagyon fontos cikkek, hiszen ezek tartalmazzák a fogalom meghatározását az új élelmiszereknek. A kategóriák újbóli bevezetése kapcsán nagyjából konszenzus mutatkozott. Világosan definiált kategóriákra van szükség, amelyek mind a fogyasztók és a termelők számára is világos keretet határoznak meg. A nanoanyagokkal kapcsolatosan sikerült előrelépést elérni. Tudom, hogy a kollégák, illetőleg legalább négy frakció itt a parlamenten belül nagyon határozott álláspontot képvisel ezzel kapcsolatosan. Talán jó lenne, hogyha az Európai Bizottság tisztázná az ezzel kapcsolatos álláspontját, illetve elmondaná, hogy mit gondol a nanoanyagokkal kapcsolatos módosítókról, amelyeket benyújtottak a kollégák, különös tekintettel a 1196-2011-es szabályozásra vonatkozólag, illetve jó lenne tudni, hogy mit gondolnak a kompromisszum lehetőségéről ebben a kérdésben. Továbbá az árnyék jelentéstevők egyetértettek abban, hogy a hagyományos élelmiszerek képezik a lakosság táplálkozásának alapját. Nagyon fontos, hogy a kettes cikkben is világos helyzetet teremtsünk. Szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy tisztázza mit is gondol pontosan a nagy és szignifikáns fogalom meghatározások, illetve fogalmak használata kapcsán? Emellett a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek kérdését is tisztázni kell. Továbbá itt van a delegált és végrehajtási jogi aktusok kérdése, a határidő kérdése is. Ezek mind-mind nagyon fogós kérdések, de úgy gondolom, hogy sikerül azért majd előrelépést elérnünk. Strasbourgban 24-én szavazunk, nagyon szoros a határidő, remélem, hogy addig sikerül minden ö, lehetséges kompromisszumot ö, kidolgoznunk, legalábbis mindent meg fogok tenni ezért. Úgy gondolom, nagyon jól indult a munka, szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevő konstruktív részvételét a tegnapi találkozón, Remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben ugyanígy tudjuk majd folytatni a munkát. Emellett sikerül majd remélhetőleg ma találkoznom a tanács képviselőjével, és gyümölcsöző eszmecserét folytatnom velük. Köszönöm. Köszönjük. Az árnyék jelentéstevőkkel kezdjük. Pilar Ayuso az első. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias al ponente por sus explicaciones. Eh, después de ellas, realmente yo poco más tengo que. Köszönöm szépen. Az elhangzottakhoz nem igazán szeretnék hozzáfűzni semmit. Nicholson úr jelentése számomra kiválónak tűnik, ezért nem is nyújtottam be módosítót. Módosítók egész seregét nyújtották be a kollégák, de sok ezen módosítók közül ugyanarra a témára vonatkozik, várhatóan konszenzus születik majd ezekben a kérdésekben. Tegnap egy nagyon jó elnyék jelentéstevői ülést tartottunk, ahogy Annika Azzon úr is elmondta, és valóban jó lenne, hogyha az Európai Bizottság részéről több információt kapnánk a nanoanyagokkal kapcsolatosan, azok biztonságos felhasználásáról, illetve arról, hogy a szignifikáns szó alatt mit is ért az Európai Bizottság. Ez egy nagyon képlékeny fogalom, az Európai Bizottságnak vagy meg kellene magyarázni, hogy mit ért alatta, vagy pedig más megfogalmazást kellene választania. Szeretném megragadni az alkalmat, és szeretnék még valamit hozzáfűzni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok is szerephez jutnak ebben a kérdésben. Nos, van egyfajta bizonytalanság. Sokszor előfordul, hogy elfogadunk egy jogszabályt, és aztán az Európai Bizottság utólag változtat rajta. Szerintem Erről beszélnünk kellene, illetőleg el kellene kerülnünk azt, hogy a jövőben olyan esetekben is felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szülessenek, amikor erre nincs is igazán szükség. Pocal elnök, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnk munkáját. Úgy látom ugyanis a tegnapi árnyék jelentéstevői találkozó után, hogy sikerül majd kompromisszumokat kidolgoznunk, és biztosan sikerül közös álláspontra jutnunk. Néhány dolgot azonban szeretnék megemlíteni a jelentéssel kapcsolatosan, illetve olyan dolgokra is kitérnék, amelyek még nem szerepelnek a jelentésben. Először is. Mindenképpen foglalkoznunk kell az állati klónozás kérdésével. A munkánk célja az, hogy amint a klónozott állatokra vonatkozó jogszabályok hatályba lépnek, mindenféle intézkedést foganatosítani kell annak érdekében, hogy ne legyen, ne jöjjön létre jogalkotási hézag. Ez azért is nagyon fontos, mert itt van az asztalunkon a TTIP. Fontos, hogy ezt a kérdést tisztázzuk még a TTIP hatályba lépése előtt, illetve még mielőtt a klónozási dossziéval kapcsolatos tárgyalások lezárulnak. A második fontos kérdés az élelmiszerek biztonságos felhasználásának kérdése, ahogyan az jelentéstevő is kiemelte. Úgy gondolom szükség lenne arra, hogy a bizottság vagy az EFSA tudományos iránymutatásokat fogalmazzon meg attól függően, hogy milyen eh, módon folytatja le ezt a folyamatot a bizottság, vagy a bizottság maga, vagy az EFSA készít ilyen iránymutatásokat, vagy készítsen ilyen iránymutatásokat, mindenképpen kívánatos volna ezek létrejötte. Aztán itt van az élelmiszerekben használt nanoanyagok kérdése. Ez egy kicsit trükkös kérdés, ugyanis a címkézésen alapsz, alapuló definíció szerepel a javaslatban, és 50%-os küszöbértéket határoz meg. A 2012-es EFSA vélemény azonban úgy gondolja, hogy 10%-os határértéket kellene meghatározni. A fő gond az, hogy nincsenek mérési módszereink a küszöb betartására vonatkozóan. Éppen ezért azt javasoltam, hogy olyan technológiákra és folyamatokra támaszkodjunk ebben a kérdésben, amelyek mérni tudják a nanoanyagok jelenlétét az élelmiszerekben. Nem a értékekre kell elsősorban összpontosítanunk, hanem azokra az eljárásokra, folyamatokra, amelyek során nanoanyagok kat juttatnak az élelmiszerekbe. Remélem sikerül meggyőznöm a kollégákat arról, hogy ezt a gondolatmenetet kövessük a jelentésben. Köszönöm a jelentéstevőnek továbbá, hogy bevezeti a kategóriákat, ez mindenképpen fontos a tisztánlátás szempontjából. És ebben a kérdésben azt hiszem sikerül mindenképpen kiegyensúlyozott álláspontot kidolgoznunk. Felvetődött néhány apróbb kérdés, amelyek ez idáig nem szerepeltek annyira a jelentésben, de remélem, hogy sikerül a módosítókat konstruktívan megvitatnunk. Emellett egy új kategóriára is javaslatot kívánok tenni. És egy utolsó kérdés, persze a végrehajtás és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése, ez mindig konfliktushoz vezet a parlament és a tanács között. Szerintem egyébként nem elfogadható az, hogy végrehajtási, illetve hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében kerüljön meghatározásra, hogy egy élelmiszer hagyományos vagy új élelmiszernek számít-e. Amikor a szélelmiszerekben használatos adalékok, enzimek és más egyéb bekről volt szó, akkor sem delegált jogi aktusokkal éltünk, szerintem ugyanezt a modellt kell alkalmaznunk most az új élelmiszerek kapcsán is. Aztán az állategészségügyi, állatjóléti megfontolások és a prevenció elve is szerepel a szövegben. Nagyon örülök, hogy sikerül a jelentéstevővel és az árnyék jelent az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel ilyen konstruktívan együtt dolgozni, remélem, hogy sikerül egy kiegyensúlyozott jelentést készítenünk a munka végén. Köszönöm. Köszönöm most pedig az ALDE számára. Következik Paulsen asszony. Herr Nicholson som gör ett eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Nikolson úrnak is eh, a kiváló munkát. A kompromisszumok tárgyalása során remekül dolgozott, nagyon ügyes volt véleményem szerint. Annak is nagyon örülök, hogy eh, a javaslat, a bizottság eh, javaslata alapján most tovább tudunk lépni. Nagyon nehéz, bonyolult volt ugyanis a helyzet, amikor megszületett a bizottság eredeti javaslata, és most már tettünk lépéseket a jó irányba. A harmadik országból származó importokkal kapcsolatban látok egy problémát. Ez általában mindig is problematikus kérdés, de most nagyon jónak találom azt, hogy egyértelmű kategóriákat vezetünk be ezzel kapcsolatban. Véleményem szerint itt is meg fog születni a kompromisszum. Nem akarjuk azt nyilvánvalóan, hogy a klónozott állatokkal kapcsolatban nagyobb, még nagyobb teret nyissunk a lehetőségeknek, mint amire a rendelet eddig lehetőséget adott. Ez a klónozás egy nagyon ellentmondásos és nagyon különleges kérdéskör, ezért különösen fontosnak tartom, hogy nagyon egyértelműen szögezzük le azt a szövegben, hogy nem lehet általánosan érvényesnek tekinteni az bizottsági javaslatban szereplő megfogalmazásokat. Elfogadtuk, hogy ez nagyon ellentmondásos kérdés, élelmiszer biztonsági viták vagy tárgyalások során a mellett szálltunk síkra, hogy itt próbáljunk olyan szöveget megfogalmazni, ami nem lesz ellentmondásos, ami egyértelműen értelmezhető. Eddig is már az egyeztetések során sikerült kompromisszumokat elérnünk, és például egy elgondolás volt, hogy környezeti hatás vizsgálatok eredményét is figyelembe kell venni. Természetesen egyre újabb és újabb technológiák kerülnek bevezetésre, és ezekre szükségünk van, ezt mi is elismerjük. Igen, kellenek az új technológiák, de mindig azt is látnunk kell, hogy ezeknek milyen hatása van, és az, hogy milyen eredményt akarunk elérni velük, milyen célokat követ beszélgettünk, és mindenképpen a környezetre gyakorolt hatásokat kell vizsgálni, hiszen a környezetvédelem nagyon lényeges terület, itt az új élelmiszerek és az élelmiszer biztonság kontextusában is. Itt van persze mindig a delegált és végrehajtási jogi aktusok kérdése. Erről is szoktunk vitázni. Gyakran túl keveset tudunk, túl kevés tapasztalat alapuló ismeret áll rendelkezésünkre. Nagyon sok ismeret, felismerés elvész, nem kerülnek rögzítésre, és az is fontos feladat, hogy ez ne történhessen meg. Azután a definíciók kérdése, harmadik országból származó import definiálása, ez rendkívül fontos, hiszen itt nem csak új élelmiszerekről van szó, hanem olyan élelmiszerekről, amelyeket az európai piacon, a mi piacokon, piacunkon hoznak forgalomba, adott esetben nagy mennyiségekben és van, amikor már elég régóta forgalmazzák ezeket a termékeket. Fontos, hogy ezt, ország, ezt pontosan definiáljuk, hiszen vannak különbségek országok, régiók szerint is, hogy most mekkora országról van szó, Luxemburgról vagy Brazíliáról. Jó, nyilván Luxemburg az Európai Unió tagja, ezt természetesen ezt tudom, de a kis és a nagy országok közötti kapcsolatra szerettem volna rávilágítani. Itt ezzel kapcsolatban is vannak még kételjeink. Valóban azt szeretném kérni, hogy ne keveredjenek össze a dolgok. Két fő célkitűzésünk van ezen a területen a következő európai választásokig. Ugye szeretnénk, hogyha a gazdaság ismét fellendülne itt Európában. A másik fontos cél pedig a bürokrácia csökkentése, és a kis és középvállalatok számára a környezet javítása, hogy ezek a KKV-k is ki tudjanak fejleszteni új módszereket, új technológiákat. hogyha tovább akarunk lépni az megalkotott jogszabályokkal is, akkor arra is gondolnunk kell, hogy egyszerűsítsük a dolgokat. És véleményem szerint ez lesz egy lényeges különbség ezen ciklus és a korábbi jogalkotási ciklus között. Meg akarjuk könnyíteni az európai polgárok életét. Köszönöm, Auken asszony. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne támogatandó az elhangzottakat. Egy. Alig várjuk, hogy megér, megszülessen a kompromisszumos javaslat a delegált jogi aktusok tekintetében, ugyanis nem tudjuk elfogadni a mostani listát, és nagyon sok módosítás azt kérte, hogy minden esetben kérjük ki az érintett felek véleményét, az EFSA véleményét. A nano kérdésében nem utalhatunk egész egyszerűben, egyszerűen az élelmiszer címkézési rendeletre. Itt kockázat értékelése van szükség. Minden bizonyal biztosítani kell azt, hogy minden fajta nano értéket ki tudjunk mutatni, és ezt tudományosan alátámasszuk. A bizottság és néhány tagállam továbbra is azon azért harcol, hogy klónozott állatokat írjunk csak a listára, de hát ez nevetséges, hiszen a klónozott állat maga igen drága is lenne megenni. Hát itt kérem szépen állatjólétről van szó. Fontos az, hogy a leszármazottak, tehát a teljes állomány esetét beírjuk a rendeletbe. Ugyanis maga a klónozott állat az önmagában kevés, hogyha rákerül erre a listára nagy kockázatok rejlenek abban, hogy az új jogszabály megszületéséig egy átmeneti időszakban mi is fog történni. Úgyhogy ennyit a saját részünkről nem is akartam hosszasan beszélni. Now... Köszönöm. Most pedig a GUE Gojnan asszony. Köszönöm. És köszönöm a jelentéstevőnek is a tegnapi módosításokat. Az egyik kulcsfontosságú eleme ennek a jelentésnek az az, hogy hogyan definiáljuk az újfajta élelmiszereket. Hogyha úgy ö, definiáljuk, hogy nanotermékeket tartalmazó, ez szerintem nem a jó rendelet a definíciók szempontjából. Mert ugye itt a kockázatelemzés is fontos kérdés, úgyhogy ezzel kapcsolatban aggodalmak vannak. Jó néhány módosítást beterjesztettünk, a bizottság különböző politikai spektrumai egyetértettek abban, hogy a 15, mint küszöbérték nagyon magas, az EFSA 10-ről beszél, 10%-ról beszél, a zöldek azt kérték, hogy konkrét küszöbértékeket való utalást tartalmazzon a javaslat. Itt ugye a nano részecskékkel kapcsolatos aggodalmaiknak adnak hangot. Vannak olyan módosítások, amelyek azt célozzák, hogyha aggályok maradnak fel, olyankor mindig az elővigyázatossági elvet kell figyelembe venni a jóváhagyási eljárások során. Nagyon fontos tehát az, hogy biztonságosak legyenek ezek az élelmiszerek az emberi fogyasztásra nézve is. Aztán itt van a klónozás kérdése. Ahogyan elmondtam már korábban, én nem gondolom, hogy megengedhetjük azokat a helyzeteket, amikor mondjuk átmegy még ez a ö, rendelet, de a klónozásról szóló rendelet még nem születik meg, és a kettő közötti időszakban egy jogbizonytalanság alakul ki megint csak úgy gondoljuk, mi is úgy gondoljuk, hogy az Unióban nem csak a klónozott állatok maguk fogyasztását kell betiltani, hanem azoknak a leszármazottait is. For the FDD, Madame Heavy. Sí, grazie mille. Köszönöm szépen. <coughs> A novel food kérdésében nagyon kényes és új témával kell szembesülnünk. Tulajdonképpen ez egy állandóan változó terület. Úgyhogy tudjuk azt, hogy mi az, amiről nem beszélünk, de azt nehezen tudjuk definiálni, hogy mit jelent, mit jelent az, hogy új fajta élelmiszerek. Tehát ezért fontos a kategóriákban való gondolkodás, de ez is nagyon kockázatos, mert ezzel úgy tűnik, hogy túlságosan leszűkítjük az alkalmazási kört, és lehetőséget biztosítunk, hogy újfajta Mm, termékek kerüljenek erre a listára, anélkül, hogy azt ellenőrizni tudnánk, becsúszanak. Ami a technikai kérdéseket illi, illeti, a kategóriák definíciója, a nanorészecskék jelenléte, ahogyan erre mások is utaltak már, itt konkrétan nem arról van szó, hogy milyen címkézést végzünk, hanem itt kockázatelemzésre van szükség. Meg kell értenünk azt, hogy a nanorészecskék mennyiségi határainak beállítása rendkívül fontos de definíciós kérdés, ugyanis szerintünk újfajta élelmiszernek minősül minden, amiben egy minimális nanorészecske is jelen van. Ami pedig a jelentős változásokat illeti az élelmiszerek tápanyagtartalmának nagyobb mértékű megváltoztatására vonatkozóan. Van ezzel kapcsolatban egy lista, vagy miről beszélünk itt pontosan? Nem kellene talán ezeket az újfajta élelmiszereket úgy értelmezni, hogy mindenképpen jó irányba vigyék el a dolgot, tehát az emberi egészséget védjük és javítsuk az élelmiszerek minőségét, tehát mindenféle minimális um, problémát okozó a részecskét ki kellene zárni. Tehát provokatívan megfogalmazva azt szeretnénk elérni, hogy ne a piaci logika érvényesüljön, legyen inkább sokkal precízebb és pontosabb a megfogalmazása ennek a jogszabálynak annak érdekében, hogy a fogyasztókat és a környezetet védjük. Tehát szerintünk ez lenne talán a fontosabb, ez utóbbi lehetőség, úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha mélyebben elgondolkodnánk, mert véleményünk szerint nincs is szükség új ö, fajta élelmiszerekre, inkább az élelmiszer politikát kellene konkrétabbá tenni és aktualizálni, olyan ö, újdonságokra gondolunk inkább, hogy az élelmiszer fogyasztással kapcsolatos oktatás lenne fontos. Polca asszony. Az a célunk, hogy az élelmiszerbiztonságot garantáljuk, és ezzel lehet az innovációt is támogatni. Ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, hogyha az eljárásokat egyszerűsítjük, és minden tagállamban egyformán vezetjük be ezeket a jogszabályokat. Egészen mostanáig sok csalás volt azért, mert a piaci szereplők nem tudták, hogy kihez kell benyújtsák a kérvényüket, és milyen dokumentumokat kell ehhez csatolniuk, kik a, azok a hatóságok, amelyek foglalkoznak ezekkel az újfajta élelmiszerek engedélyezésével. Az ügynökség, az EFSA azt kérte, hogy a minisztériumokhoz nyújtsák be ezeket a dokumentumokat, és aztán visszatért az egész papírmunka a benyújtókhoz. Ez nagyon hosszadalmas és bonyolult bürokratikus folyamat volt, éppen ezért lenne fontos az, hogy definiáljuk, milyen dokumentumokra van szükség, mit kell csatolni a piacra való bejutáshoz való engedélyhez, annak érdekében, hogy ne legyenek túl hosszúak ezek az eljárások. Ezen felül az átláthatóság elve miatt fontos lenne az is, hogy a bizottság listát vezessen arról, hogy kik kértek engedélyt, de mindezt úgy tegyük meg, hogy a 22-es cikkben foglalt adatvédelemnek megfeleljünk. Nem szabad megengedni azt sem, hogy dupla munkát végezzenek a kérvényezők, és hogy különböző ügynökségekhez nyújtsák be a dokumentációt. Köszönöm szépen! és Peti Kájnen asszony az utolsó sorban. Köszönöm szépen. Egyetértek a korábbi hozzászólók által elmondottak nagy részével. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy rendkívül fontos az, hogy most vagy helyre rakjuk ezt a jogszabályt, vagy sem és akár a klónozásról van szó, vagy akár az új nanoanyagok biztonságáról, nem lehet visszamenőlegesen megoldani a, a problémákat. Ezért azt kérem valamennyiünktől, hogy dolgozzunk nagyon hatékonyan, és vegyük nagyon komolyan ezt az ügyet. Először is az elővigyázatosság elvének a szigorú alkalmazása fontos. Tehát nem lehet az, hogy valamit beviszünk a piacra, és aztán ha kiderülnek a hibák, akkor nem lehet alkalmazni vagy fogyasztani. Biztosítani kell, hogy csak biztonságos élelmiszer kerülhessen forgalomba. És itt a tesztelési folyamatok játszanak fontos szerepet. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, a tárgyaló tím, amikor ugye tárgyaltunk a tanácsa és a bizottsággal, akkor azt tapasztaltuk, hogy jelenleg a másik intézmények nem akarják a klónozást jogszabályban szabályozni. Nagyon gyorsan fejlődik a tudomány. Hogyha most várunk két, három, négy évet, addigra hát már itt lesznek a klónok. És most azt mondani, hogy nem szabályozzuk, vagy majd akkor négy év múlva már nem szabályozzuk, mert már úgyis ott vannak a piacon. Tehát rendkívül fontos, hogy ez a rendelet most szabályozza a klónozás kérdését is. Másodszorban legalább a szaporulat három generációjára terjedjen ki a szabályozás, Harmadsorban a nyomon követhetőséget rögzíteni kell. Ugye mondhatjuk azt is, hogy több nemzetközi dokumentum is van arra, hogy hogyan kell kezelni a klónozott állatok szaporulatát, vagy a gén genetikában is vannak már különböző tanulmányok, de a lényeg az, hogy most megszülessen erről a szabályozás. Mert akkor ugyan, ha nem így járunk el, ugyanaz lesz a helyzet, mint az előző ciklusban. Hogyha a tanács és a bizottság nem tudjanak megegyezni, akkor jobb, hogyha ez nem lesz, nem születik jogszabály, ez jobban áll, mintha egy rossz jogszabály születik, amiben hibásan rögzítünk dolgokat. Köszönöm. Néhány kollega a bizottságnak szeretne kérdéseket feltenni, illetve tettek fel kérdéseket már a bizottságnak eddig is és most kérem a bizottság tisztelt képviselőit, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. Köszönöm szépen. Valóban nagyon érdekes, hogy ilyen sok módosítást terjesztett be az önök szakbizottsága, illetve az Agri szakbizottság. Megpróbálok néhány gondolatot illusztrálni, kezdve a kategóriák újrabevezetésével. Az eredeti javaslatban a bizottság nem javasolta azt, hogy a korábbi jogszabályban létező kategóriákat bevezesse, azonban értjük, hogy mindez csak világosabbá teheti a helyzetet, és ezért nem utasítjuk el azt hogy a lehetőséget, hogy ezeket a kategóriákat újra bevezessük, és a jogszabályban szerepeljenek. Ami a klónozást illeti, a bizottság is tudatában van annak, hogy a klónozással kapcsolatos vita igen komplikált, és a Novel Foodban szereplő ö, referenciák, tehát itt nincsen erre való referencia. Itt ugye a hústermékek, illetve a tejtermékek tekintetében szeretné a szakbizottság bevezetni, és ezért a parlament és a tanács klónozással foglalkozó jogszabálytervezetének, tehát arra várva, a következőket tudom mondani. A 92-es módosításban szerepelne az a javaslat, hogy a klónoktól származó élelmiszerek novel foodnak, újfajta élelmiszernek minősülnének, és mint olyanok engedélyhez kötöttek. Ami a nanorészecskéket illeti. Van egy olyan szöveg, 2011-ből származik, egy jogszabály, amelyben a tájékoztatási kötelezettség az élelmiszerekkel kapcsolatban szerepel. Nos, ezt a definíciót egy delegált jogi aktussal szerettük volna megváltoztatni, ezt a korábbi parlamenti ciklus elutasította, és ezért nagyon rövid időn belül egy új szöveggel szeretnénk előállni a delegált jogi aktusok tekintetében, amely tartalmazza a korábbi adalékanyagokat, illetve a régi adalékanyagokat, itt azokra az adalékokra gondolok, amelyek már a jelenlegi élelmiszeripari öm, rendszerben is benne vannak, de a javaslatban szerepelnének konkrét mennyiségi adatok és címkézésre vonatkozó javaslatok is. Jogvi tisztánlátás érdekében fontos lenne az, hogy ne különböző definíciók vonatkozzanak ugyanarra a tartalomra, mert ráadásul még ezt a helyzetet bonyolítja a delegált jogi aktusok lehetősége is. Nagyon tartunk attól, hogyha két szövegben és szerepel ez a definíció, és még annak módosítására is lehetőség nyílik, akkor a definíciók nem fognak egybeesni. Mi azt szeretnénk, hogy egy definíció uralkodjon ezen a területen, alapvetően a címkézési rendeletben, de ebben az élelmiszer biztonságra vonatkozó aggályok is kapjanak helyet. Természetesen felmerül az 50, illetve 10%-os küszöbök kérdése is. Ma nagyon nehéz az, hogy 10%-os jelenlétet egyáltalán meg tud, ki tudjunk mutatni a nanorészecskék esetében. Jelenleg a technikai feltételek 50%-ot tesznek lehetővé. Azonban, ahogy a tudomány fejlődik, ezt az 50%-os szintet csökkenteni lehet 40, 30, 20%-ra és végül 10%-ra. Én úgy gondolom, hogy mindenki azt szeretné, legalábbis itt ebben a teremben minden bizonyal, parlament, tanács és bizottság is, hogyha alacsony lenne a küszöbb határ, de ma ezt nem tudjuk megtenni technikai okokból fogva, nem tudjuk ellenőrizni, mert nagyon sok import anyaggal is van szó, és 10%-os határt nem tudunk egyszerűen tesztelni. Ennyit a nanorészecskékről, tehát a koherenciát szeretnénk védeni, részben a címkézés, fogyasztó tájékoztatás területén és az élelmiszerbiztonság területén, annak érdekében, hogy nem csak az új, hanem a régi élelmiszerek esetében, tehát a 97 előtti élelmiszerek esetében is azonos védelem valósuljon meg. Természetesen önök elmondhatják ezzel a másik jogszabályjal kapcsolatban is a véleményüket, ez a címkézésre vonatkozik. Volt egy másik gondolat, a környezetvédelmi hatás, illetve a az elővigyázatossági elv kérdése. Nagyon sok jogszabály már most is létezik ezen a területen, mind a két szektorban, akár a környezetvédelemre gondolunk, akár pedig az elővigyázatossági elv alkalmazására. És egészen világos az, hogy ezek a szövegek, ezek a jogszabályok a novel foodokra is kiterjednek. Amikor az EFSA élelmiszerbiztonsági szempontból fog vizsgálatot végezni, amennyiben nincsenek meg a megfelelő tudományos dokumentációk, akkor eleve az elővigyázatosság elve fog megvalósulni, és amennyiben aggályok alakulnak ki, akkor a bizottság is a nem engedélyezés mellett fogja letenni a voksot. Ami az átláthatóságot illeti, illetve az élelmiszerek nem káros hatását. Nos, itt a benyújtott javaslat azt célozza, hogy a tagállamokat, illetve a beterjesztőknek tájékoztatókat adjunk arról, hogy mit is jelent számunkra az újfajta élelmiszer. Ez nekünk tetszik, tehát ezt támogatjuk, ezt a módosítást. Lesznek úgynevezett guideline-ok, iránymutatások, amelyeket természetesen az EFSA-val közösen fogunk kidolgozni, olyan célból, hogy a kis és középvállalkozások számára is lehetővé tegyük azt, hogy öm, egyszerűbb az életük. A guideline-ok -ok azonban nem módosíthatják a jogszabályt, csak ö, magyarázhatják azt. És végül nagyon sokan beszéltek önök közül az e, delegált jogi aktusok végrehajtás kérdéséről. Itt a parlament és a tanács között nincs egyesség, a delegált jogi aktusok vagy végrehajtási rendelkezések nincsenek benne az alapjogszabályban. A bizottsági jogászok nagyon odafigyelnek, és úgy gondolom, hogy az önök jogászai épp úgy, és nem lehetséges az, hogy delegált jogi aktusokon vagy végrehajtási rendelkezéseken keresztül az alapszöveg módosuljon. Ez nem megengedhető, és nem is teszünk így. Azonban úgy gondoljuk, hogy rugalmasságra van szükség az új élelmiszerek területén és az átmenet kapcsán is. A korábbi jogszabályból való átmenet az új jogszabály felé, amelyet majd most fogunk elfogadni. És végül Fontos az is, hogy elkerüljük az eljárások túl bonyolult válását. Azért is fontos ez, hogy a cégek innovatívak maradhassanak, és ne túl nehézkes bürokrácia nehezítse az életüket. Egyébként ezt szeretné Juncker úr, az új Európai Bizottság elnöke is elérni. Itt egy innovációs problémáról van szó, és vannak néha ezzel kapcsolatban félelmek is. Élelmiszeriparról van szó, nem gyógyszeriparról, de azért ne felejtsük el, hogy az EFSA ért ehhez a témához, nem szeretnénk mi sem azt, hogy olyan termékek kerüljenek piacra, amelyek nem egészségesek. De ugyanakkor a vállalkozói szféra azt kéri tőlünk, hogy viszonylag gyors eljárásokat valósítsunk meg annak érdekében, hogy az új termékek hamar piacra tudjanak kerülni. Ennyit szerettem volna elmondani, és végül Nikolson úrral nagyon szívesen együttműködünk, az árnyékjelentéstevőkkel épp úgy, célunk pedig az, hogy közösen a tanácssal együtt egy nagyon jó jogszabály kialakítása rövid határidőn belül. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a konklúzió erejéig Nikolson jelentéstevő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket, nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. És sikerült némileg tisztázni egy-két dolgot. Nyilván vannak még nyitott kérdések, és láthatóan a vélemények nagy mértékben eltérnek egymástól néhány kérdésben, majd meglátjuk, hogy ezeket az akadályokat le tudjuk-e küzdeni, de mindenképpen megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez sikerüljön az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm mindenkinek, és most sajnos el kell mennem, mert az Agri Szakbizottságban is jelentéstevő vagyok. Elnök, köszönöm. Mielőtt lezárom a vitát, emlékeztetnék arra, hogy egy Strasburgi rendkívüli ülésen november 24-én fogunk szavazni az új élelmiszerekről szóló jelentésről. Most pedig rátérhetünk a napi rendünk következő pontjára, a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény. Ez a CITES egyezmény. Meg is adom azonnal a szót a jelentéstevőnknek, illetőleg először is az Európai Bizottságnak, és majd utána hallgatjuk meg a jelentéstevőt. Tehát a bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Ayuso asszonynak, hogy elkészítette a szöveget, és hogy javasolja, hogy az Európai Parlament adja jóváhagyását az Európai Unió Szájtesz egyezményhez való csatlakozásához. Az egyezmény neve Szájtész, 1973-ban írták alá az egyezményt a csatlakozó országok, akkor csak országok csatlakozhattak, azóta változás történt ebben, és most már a regionális környezetvédelmi integrációs szervezetek, és ezen körön belül az Európai Uniós taggá válhat. Ez szükségesé tette az egyezmény módosítását, amely módosítás 2013. novemberében hatályba lépett. Ennek megfelelően mi most azt javasoltuk, hogy az Európai Unió csatlakozzon az egyezményhez. A CITES egy olyan egyezmény, amely a kereskedelmi és a környezetvédelem, valamint a fejlesztési ügyek meccéspontjában található. Mindezen területeken vannak EU-s szakpolitikák és hatáskörök, és hogy az Európai Unió is szerződő fél váljon egy olyan lépés, amely tulajdonképpen egyfajta korrekció, ugyanis már most is tagjai az EU-s tagállamok az egyezménynek. Az Európai Unió ö, láthatósága meg fog növekedni a csatlakozással, az elszámoltathatóság a, az állat és növényfajok védelme területén, és végül a CITES számára egy mérföldkő érkezett el, ugyanis a CITES egyre nagyobb szerepet játszik a védett tengeri fajok és a fakivágással kapcsolatos, illetve fakereskedelmel kapcsolatos tárgyalásokon. Fontos kérdés emellett az orszarvúak védelme és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi szankciók, Az Európai Unió csatlakozása a CITES-hez egy nagyon fontos lépés lenne mindezek tükrében. Világosabbá válhatna, hogy milyen fontos szerepet játszunk a nemzetközi kereskedelemben, a vadon élő, veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok védelmében. Köszönöm. Köszönöm most a jelentéstevő kapszott, Pilar Ájózó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az Európai Bizottság magyarázatát. Tulajdonképpen sok mindent már nem tudok hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Itt elsősorban arról van szó, hogy az Európai Unió a CITES egyezmény tagjává válhasson, ehhez egy jogszabálymódosításra van szükség. Az összes tagállam eddig is tag volt, ők megtartják is státuszokat. Az egyetlen akadály az volt, hogy az Európai Bizottság előirányozza a jogszabálymódosítás kapcsán, hogy a jogalap, jogalap a 192-es és a 207-es cikk legyen, amely a közös kereskedelempolitikára és a környezetvédelemre vonatkozik. Úgy gondolom ez a javaslat megfelelő, ugyanis a veszélyeztetett fajokat leginkább az illegális kereskedelem veszélyezteti. Ezért helyesnek tartom, hogy a 207-es részét képezze a jogalapnak. A tanács azonban azt javasolja, hogy csak a környezetvédelemre vonatkozó cikk legyen a jogalap. Az én frakcióm úgy gondolja, hogy egy kettős jogalapra van szükség, ahogyan az Európai Bizottság is javasolja. Itt nem, nincs szó módosításokról, módosítókról, hanem egy igen-nem döntésről van szó, az én frakcióm tehát ezeket javasolja. Az SND részéről most Guillaume asszony következik. Köszönöm, én is nagyon röviden, mert egyetértek. Először is köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a munkáját a bizottságnak is a jelentését teljes mértékben egyetértünk, sőt végre egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy jó, hogy az EU minél hamarabb elfogadja ezt a fontos egyezményt, a kettes, a két vagy dupla jogalapot is elfogadjuk, tehát mind a környezetvédelmi politikára, mind pedig a kereskedelmi politikára való utalást. Reméljük, hogy hamar átmegy a CITES egyezmény a parlamenten is. Köszönöm, ICR. E Demes Maker. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. A frakció nevében én is köszönöm a bizottságnak és az előadónak a munkát, és valóban nagyon fontos a CITES egyezmény, már szinte már lassan 40 éves az egyezmény, de egyre nagyobb szükség van rá ahhoz, hogy veszélyeztetett fajokat meg tudjuk védeni. Most konkrétan ugye arról beszélünk, hogy az EU csatlakozzon az egyezményhez. Eddig az EU csak megfigyelő volt de hasznosak tűnik számunkra, hogy egy tágabb kontextusba helyezzük a tárgyalásokat. Az EU-ban a CITES-t a 338-as rendelet szabályozza 97-ből, és miután nem sikerült megegyezni a delegált, illetve a végrehajtási jogi aktusok kérdésében a tanácsnak és a parlamentnek, ez eddig blokkolva van. Reméljük, hogy sikerül majd felgyorsítani a tárgyalásokat. Most a mai kérdésekre rátérve, eh, Ayasseuzó asszonyhoz hasonlóan, a raportőrhöz hasonlóan mi is eh, támogatjuk azt, hogy az EU csatlakozzon a CITES-hez, mert így eh, pontosabban és világosabban és nagyobb hatással, befolyással tud fellépni az EU. Más környezetvédelmi egyezményekhez, a Bonnihoz, a Kártagéna vagy a Nagójai jegyzőkönyvekhez is csatlakozott már az EU de szeretném kihangsúlyozni, hogy itt azért vannak megosztott felelősségek az EU és a tagállamok között, és hogyha az EU csatlakozik a CITES-hez, ez nem befolyásolja a hatáskörök megosztását az EU és a tagállamok között, az EU közös álláspontjának a kidolgozása kapcsán sem. Az előadó ezt az anyagában nagyon világosan megvilágítja. Egy másik kérdés a jogalap. A parlament jogi szolgálata az Európai Bizottság javaslatát követi és támogatja a kettős jogalapot, tehát egyrészt környezet, másrészt a kereskedelem alátámasztására. Mi ezt el tudjuk fogadni, de szerintünk ettől még ma jóvá hagyhatjuk a jelentést. Köszönöm szépen. Az ALDE E, frakció képviseletében Gerbendi kollega. Köszönöm, elnök úr. Ajuzon én is szeretném megköszönni a munkát, és természetesen köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy beterjesztették ezt a javaslatot. Nagyon nagy szükség van arra, hogy egy hangon szóljon, e, szólaljon meg az EU a CITES kapcsán Magam is, amikor részt vettem 2010-ben egy CITES konferencián, az EU tagállamok egymás között tárgyaltak, és utána a világ többi országában, és emiatt a CITES konferencián semmilyen befolyást nem tudtunk kifejteni. Ez egy nagyon frusztráló élmény volt számomra megpróbáltuk a tengeri fajokat is bevonni. A CITES részes felei 2010-es konferencián a tárgy a napirendre, de az EU nem, egy, nem képviselt egységes álláspontot, ezért ez nem sikerült. Tehát fontos ez a lépés. Egy aggályunk van csupán. Az Európai Bizottság csak eh, akkor tud majd a 28 tagállam nevében eh, fellépni és szavazni, hogyha az európai joganyagot érintő kérdésről van szó. Hogyha nem, akkor a 28 tagállam külön-külön szavaz és külön-külön szólal fel. Hát ezen nem sok mindent tudunk változtatni, de azt hiszem, hogy ha a biztos jelen van a részes felek konferenciáján, és nagyon határozott álláspontot képvisel a tagállamok felé, így tudjuk biztosítani, hogy ugye a bizottság közös álláspontot képvisel, és így tudjuk talán megakadályozni, hogy az európaiak véleménye szétaprózott legyen, és így ne tudjunk hatást elérni, ezért reméljük, hogy a biztos eh, Revela úr jelen lesz a konferenciákon. Köszönöm szépen. Az FDD eh, képviseletében Szafronte képviselője a szó. Köszönöm szépen. Szerintem nem túl sok mindent tudok még hozzáfűzni. Az FDD is eh, támogatja azt, hogy a citesz hez csatlakozzunk. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a Washingtoni egyezmény az egyik legfontosabb egyezmény a, kölcs, a környezetvédelem területén már több mint 30 éves, és egyébként az egyik legjobban alkalmazott és leghatékonyabb, hiszen 178 állam bevezette már, és ezen kívül egyébként az is igaz, hogy mind a 28 EU-s tagállam is ezt már megtette, tehát ebben a kontextusban fontos az, hogy az Európai Unió, mint jogi személyiség külön is részese legyen ennek az egyezménynek, és ilyen értelemben hatékonyabban tudja a környezetvédelmi politikáit megvalósítani a fauna és a flóra védelmében. Köszönöm. But I've not listened the question. Köszönöm szépen. Nem tudom, az Európai Bizottság szeretne reagálni az elhangzottakra. Köszönöm, talán csak röviden szólalnék fel. Köszönöm szépen a képviselőknek, akik támogatásukról biztosítottak bennünket a csatlakozást illetően. Gebrándi úr említette az egyik konkrét tonhalfajtával kapcsolatos tagállamok közötti vitát. A célkitűzés nyilván az, hogy valóban az Európai Unió egységesen lépjen fel, de mindenképpen biztosítani fogjuk, hogy a következő COP találkozón résztvevő biztos tudjon a problémáról. Tájékoztatjuk őt erről. Köszönöm. Köszönöm. Most azt hiszem már csak annyi maradt, hogy az ütemtervre felhívjam a figyelmet. Az ENVI szakbizottságban november 5-én szavazunk, azaz ma délután a plenáris ülésen pedig decemberben születik döntés. Rendben. Ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, és jön a következő. Eszmecsere Franz Fischerrel, Fischlerrel, az irányító bizottság elnökével a 2015. évi világkiállítás uniós tudományos programjáról. Ahogyan tudják, a 2015-ös kiállítás egy világkiállítás. Május 1-e és október 31-e közül kerül megrendezésre 2015-ben Milánóban. Több mint 160-an vesznek majd részt ezen a kiállításon, be, beleértve az Európai Uniót és annak tagállamait is. Várhatóan sok érdekelt kör érdekelt szereplő is részt vesz majd. Körülbelül 20 milliós látogatottságra számítunk. A látogatás témája a bolygó élelmiszerellátásának biztosítása, energia, az életért. Meghívtuk az irányító bizottság elnökét, hogy elmondja nekünk, miért is ilyen fontosak ezek a témák, miről is van konkrétan szó. Reméljük, hogy az Európai Unió sikerrel fog részt venni ezen a fontos kiállításon. Most azonnal meg is adnám a szót Fischler úrnak, hogy tartsa meg bevezetőjét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt képviselők! pontosan 177 napon belül nyílik majd meg a 2015-ös Milánói világkiállítás. Európának ez egy egyedülálló lehetőség lesz arra, hogy a világ egyik legnagyobb kihívására irányítsa a figyelmet, amely a jövőnket meg fogja határozni, nevezetesen hogyan tudunk biztonságos, elegendő és tápláló élelmiszert biztosítani az egész emberiség számára fenntartható módon. Én vagyok az irányító bizottság elnöke, ahogyan az elnök úr is elmondta. A bizottság márciusban indította el munkáját, az Európai Parlament részvételével is 11 magas szintű szakembert fog össze, Európából és Európán kívülről, és a cél az, hogy az világkiállítás tudományos programjára vonatkozó iránymutatásokat fogalmazzunk meg. A 2015-ös kiállítás hoz szeretnénk hozzájárulni a munkánkkal, azáltal, hogy előmozdítjuk a politikai eszmecserét, és tudományos programot dolgozunk ki a globális élelmiszerbiztonság kapcsán. 147 ország, számos nemzetközi szervezet, valamint az ENSZ Rómában található római székhelyű ügynöksége is részt fognak venni E, a kiállításon, és fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállaljon az élelmiszer e, ellátás e, kapcsolatos vitában. A téma a, hogyan láss, az, hogy hogyan lássuk el az egész emberiséget élelemmel. Gyakorlatilag ez egyfajta meccéspontot biztosít az Európai Uniós szakpolitikák számára. Ide tartozik a mezőgazdaság, a fejlesztés, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, az ipar, a kutatás és az innováció. Fontos, hogy az Európai Unió megragadja a lehetőséget és hozzájáruljon a globális eszmecseréhez az élelmiszerbiztonság és a fenntarthatóság témakörben. Ezért nagyon fontos, hogy az európai Unió jól szerepeljen a Milánói világkiállításon, és éljen a lehetőséggel, gyümölcsöző együttműködést építsen az összes érintett féllel. Az Európai Unió részvételének tükrében világos, hogy a kutatás és az innováció nagyon fontos, hogy élelemmel tudjuk ellátni a világ egész lakosságát, fenntartható módon, anélkül, hogy kimerítenénk a korlátozott mértékű erőforrásainkat az elkövetkezendő évtizedekben. Azt is látnunk kell, hogy a mezőgazdasági termelésben vannak hiányosságok, ezekkel is foglalkoznunk kell. Ugyanakkor itt van az éghajlatváltozás, nincs elegendő víz, és emellett a termőterületeket nem mezőgazdasági célokra is felhasználjuk, ezek mind-mind nehezítik a helyzetünket. Az Európai Unióban megfelelő tapasztalatokkal, tudással rendelkezünk, amelyel kiaknázhatjuk a potenciálokat, növelhetjük a, termény, a termést, a terméshozamot, és hozzájárulhatunk a mezőgazdasági felhasználású területek jobb kihasználásához. Éppen ezért is olyan fontos, hogy az Európai Unió határozottan és hatékonyan, valamint sikeresen lépjen fel a világkiállításon és hozzájáruljon a vitához. Az elmúlt hónapok során az irányító bizottság egy háttéranyagot dolgozott ki, amelyben megtalálhatóak a kutatás, a fejlesztés és az innováció jövőbeni prioritásai, célkitűzései. Ez a dokumentum mindenek előtt azokat a területeket kívánja beazonosítani, ahol az európai kutatás a legnagyobb hozzáadott érdeket hozhatja. Ez képezi majd az alapját a az érdekelt körökkel és a nyilvánossággal folytatott vitának. A világ kiállítása alatt biztosítani fogjuk, hogy a globális élelmiszerellátás biztonságának minden egyes elemével foglalkozzunk, vonzó rendezvényeket szervezünk majd, és a vita és az eszmecsere számára is megfelelő teret biztosítunk majd. Így hozzá tudunk majd járulni ahhoz, hogy az Európai Unió sikeresen lépjen fel a 2015-ös kiállításon. Engedjék meg, hogy röviden elmondjam, hogy milyen javaslatokat kívánunk tenni. A globális élelmiszerbiztonság kihívásaira válaszul az irányító bizottság előirányozza, hogy új ismeretekre van szükség a következő hét területen először is, a közegészségügy javítására van szükség a táplálkozás révén, tehát hogyan tudunk megfelelően táplálkozni és fenntartható módon, másodszorban a hulladék mennyiségének csökkentése, harmadsorban az élelmiszerbiztonság és élelmiszer minőség növelése, negyedsorban egy egyre globalizáltabb élelmiszerláncolatban az élelmiszer ellátás biztonságának növelése, az egyenlőség biztosítása az élelmiszerellátásban, a területek megfelelő felhasználása fenntartható módon, és végül fenntartható módon növelni a termény mennyiségét. Ezen kérdések természetükből adódóan interdisziplinárisak, sok-sok ágazatra kiterjednek, és kötődnek az egyes országok kultúrájához is. Az Európai Uniónak fontos szerepe lehet abban, hogy ezeket az egymást átfedő területeket és interdisziplináris területeket megfelelő irányba terelje, előmozdítsa a nemzetközi együttműködést és stimulálja az interdisziplináris megközelítést is. Lehet azonban, hogy ez sem lesz elegendő ahhoz, hogy ezt a hatalmas eh, kihívást valamilyen módon eh, meg tudjuk oldani azt is látnunk kell, hogy minden egyes egyénnek is kihatása lehet a globális élelmiszerellátás biztonságára. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy előmozdítsuk azt, hogy az emberek jobban megértsék az élelmiszerellátás rendszerét, az oktatás és az ö, tájékoztatás révén, hiszen mindenkinek meg kell értenie, hogy a saját egyéni ö, döntések hogyan befolyásolhatják a globális helyzetet. Hölgyeim és uraim, az élelmiszerellátás biztosítása tehát egy átfogó és komplex kérdés, és fontos, hogy behatóbban tanulmányozzuk az ezzel kapcsolatos hatásokat. Fontos, hogy az Európai Unió a 2015-ös világkiállításig megmaradt hat hónapot a lehető legjobban kihasználja, a kiállítás alkalmával ugyanis a világ oda fog figyelni ránk, és azt várja majd el tőlünk, hogy a nemzetközi együttműködésben hatalmas előrelépést érjünk el a globális élelmiszer ellátás biztonsága felé. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen az előadását, most pedig a kérdések következnek a képviselőktől. Pilar Ayuso az első. Sí. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Fischler úr. Nagyon örülök, hogy itt láthatom önt ismét nálunk a parlamentben. Nagy örömmel hallottam, hogy a Milánói Expo témái közé tartozik hangsúlyosan az élelmiszer biztonság. Én 30 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel, ezért különösen nagy öröm ez számomra. A Tudományos Bizottság készített egy anyagot. Én ezt nagyon szeretném kézbe venni. Hét pont pontot tartalmaz ez a dokumentum, de úgy érzem, hogy egy fontos dolog hiányzik, az élelmiszerek biztonság, ahogyan ezt mi Európában értelmezzük, az az egészséges, biztonságos élelmiszer. Talán ön is mond, tudna nekünk még röviden arról is beszélni, hogy mi is a helyzet a harmadik világban az élelmiszer biztonság kapcsán, ugyanis hát úgy gondoljuk, hogy nincs elég egészséges, biztonságos élelmiszer a harmadik világ országaiban, és biztosítani kellene azt, hogy a Földön élő minden ember számára tudjuk biztosítani az egészséges, a biztonságos élelmiszert a szükséges mennyiségben. Ez a bizottság, amelynek ön az elnöke, nagyon fontos munkát végez, sok sikert kívánok önnek, és remélem, hogy lesznek újabb és újabb projektek. Még egy kérdésem lenne. Mi a helyzet a finanszírozással? Erről semmit nem mondott, talán még kiegészítheti a hozzászólását azzal, hogy milyen forrásokkal dolgoznak, globális-e a finanszírozás, kap-e pénzügyi támogatást az Expo, az EU-tól is, erről szeretnék még röviden hallani öntől néhány gondolatot. És még valami, tehát a projektek finanszírozása hogyan néz ki? akkor az korábbi biztosnak, Fischler úrnak eh, adom meg a szót, kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm a kérdéseket. Először is eh, ez a tudományos eh, anyag, amire hivatkozott, ez még nem mm, készült el teljesen a december elejei irányító bizottsági ülésen szeretnénk hagyni végleg ezt a dokumentumot. És ezt követően azonnal az Európai Parlament rendelkezésére is bocsátjuk majd ezt az anyagot, ez nem probléma. A második kérdésére rátérve, itt lehet, hogy a szóhasználat okoz problémát. Az én anyanyelvemen nem teszünk különbséget olyan módon, mint hogy az angolban a food security és a food safety az angolban ugyanis nem ugyanaz. Konkrétan a hármas pontban ennek a dokumentumnak a harmadik pontjában az szerepel, hogy a food safety az egyik vezető vezérelv és prioritás. konkrét kérdéseket fogunk feltenni a kutatóknak, hogy hogyan tudnak előrelépni ezen a szerep területen, hogyan tudnak biztonságos élelmiszert garantálni. De a másik kérdés, amihez kapcsolódik, hogy hogyan tudunk elegendő mennyiségben biztosítani élelmiszert. És ez a nagy átfogó téma, amikor a Global Food Security-ről beszélünk, az a FAO definíciója, def, definíciója határozza meg, hogy mit értünk globális élelmiszerű biztonságon. És ide tartozik, ez alá tartozik az összes más alkérdés is. Ami a finanszírozás, a kutatás finanszírozásának a kérdését illeti, az Európai Unió bizonyos összeget bocsátott rendelkezésre az Európai Pavilon számára, amelyet majd létrehoznak Milánóban, és emellett arról is döntés született, hogy ebben a pavilonban folyamatos programok lesznek, sok minden, sok program kerül megrendezésre, addig, amíg nyitva lesz a világkiállítás és eh, amiért létrehozták alapvetően az irányító bizottságot, az az elgondolás volt, hogy a programok ne érjenek véget a október végén, amikor bezár a világkiállítás, hanem legyen egy utó élete a e, pavilonoknak, és ehhez lesz alapvetően a kutatás, kutatási programok. És ezeknek a kutatási programoknak a finanszírozását e, a szokásos kutatási programokkal megszokott módon folytatjuk majd, ez alapvetően tehát a Horizon 2020-as kutatási program. Talán azt is tudják, hogy van egy célhoz kötött összeg a Horizon 2020 költségvetésében, amit agrárkutatásra kell fordítani, és azok, akik érdeklődést mutatnak a kutatási projektek, programok iránt, hát majd ettől függ, hogy a költségvetésből mennyit tudnak majd felhasználni ezekre a célokra. Köszönöm szépen! Egy kérdést fogok most feltenni. Ismert, hogy a nemzetközi ügynökségek arról beszélnek, hogy 2050-re az élelmiszer igény 70%-kal nőni fog. Tehát minden bizonyal többet kell majd termelnünk. És főleg valahogy össze kell majd tudni egyeztetni a fenntarthatóságot a nagyobb termelékenységgel. A másik oldalon pedig csökkenteni kell, mint ahogyan erre már többen utaltak, csökkenteni kell majd a, az élelmiszer pazarlást. Természetesen ez máshogy néz ki, ez a pazarlás a fejlett világban és a fejlődő országokban. A fejlett világban főként az élelmiszerlánc végén, tehát a fogyasztónál mutatkozik a pazarlás, mert sokszor a végfelhasználó nem tudja előre megmondani, hogy mennyi élelmiszerre lesz szüksége, többet vásárol, mint amire szüksége lesz, és aztán ki kell dobja a fejlődő világban pedig inkább az élelmiszerlánc elején történik probléma, azért mert nincsen hűtés, nincsenek szervezett élelmiszerlánc, nem szervezett az élelmiszerlánc, ezért nem hatékony az egész rendszer. Vajon a tudományos tanács mennyire figyel oda erre a problémára, hiszen a parlament számára igen fontos ez a gond, és az elmúlt parlamenti ciklus során is többet foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, biztos, hogy a mostani parlamenti ciklusban is foglalkozunk majd ezzel, hiszen hogyha perspektívába helyezzük, akkor ez az egyik eleme a fenntarthatóság biztosításának. Ezen az első kérdésem tehát. A második kérdés, a steering committee, az irányítóhatóság. hogyan fogja kezelni a mezőgazdasági termékek felhasználásának kérdését. Mire gondolok? Nem csak a föld felhasználás, hanem a termékek is, vagy a termények gyakran az új energiaforrások felé ö, orientálódnak, tehát nem minden esetben ö, az élelmiszer iparba érkeznek be. Ma, amikor a jövő szempontjából tudjuk azt, hogy növekedni fog az élelmiszer igény, ezekre a gondolatokra is jobban oda kell figyelnünk. Hát most a változatosság kedvéért az anyanyelvemen fogok beszélni. Elnök úr, szeretném előre bocsájtani, mielőtt válaszolok, hogy a steering committee nem az a feladata, hogy egy új agrárpolitikát, vagy egy globális agrárpolitikát alakítson ki. Nem. Az irányító bizottság kutatással és kutatási programokkal foglalkozik. De az ön által felvetett érvekre örömmel reagálok röviden. Először is eh, van egy olyan érv, hogy az évszázad végéig 70%-a több élelmiszerre lesz szükség. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon például azt jelentette ki, hogy már 2030-ban 50%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Ez a legnagyobb kihívás. Mégpedig Azért ez a helyzet, mert a világ népességének a növekedése nem lineáris. Most van egy nagy ugrás, azután a következő évtizedekben elassul a népesség növekedés. A következő 20 évben állunk majd a legnagyobb kihívások előtt. Erre is gondolni kell. És az is egyértelmű, hogy ennek a nagyobb élelmiszer szükségletnek egy része jön csak új országokból, a legnagyobb része az a nagyobb hozamokból kell, hogy adódjon és ehhez már nagyon komolyan összefügg a fenntarthatósággal, illetve a környezetvédelmi szakbizottság az önök érdeklődési körével is. Ugyanis, hogyha visszatekintünk, akkor mondjuk 20 évig lehetőség volt arra, hogy megkettőzzük a világ élelmiszer előállítását de ez nagy részt a környezet kárára történt ez a megkettőződés. És az igazi kihívás az, hogy ezt a plusz termelést, amire szükség van, úgy állítsuk elő ezt a plusz mennyiséget, hogy ez ne eredményezze a környezet újabb károsítását, vagy terhelését. Különösen itt Európában, ahol sok területen a legnagyobbak a hozamok, kell, hogy sikerüljön az, hogy a múlt hibáit korrigáljuk, és a mezőgazdaságunkat környezetbarátabbá tegyük. Ez az igazi kihívás. A második érve, itt a pocsékolással kapcsolatos megjegyzése, ez, ez helytálló. Tudjuk, hogy általában a fejlett ipari országokban körülbelül az élelmiszerek 30%-át dobják ki. És azt is tudjuk, hogy a fejlődő országokban az élelmiszerek eh, ennél nagyobb eh, aránya vész eh, el, amiatt, hogy nincs, nem tudják megfelelően tárolni a termékeket, és elrohadnak, a termény elrohad nem megfelelő tárolás miatt. Tehát ez a 30 százalék, a világ rendelkezésre álló élelmiszer 30 százaléka megy veszendőbe, ez egy hatalmas potenciált, nagy lehetőséget jelent, és ez erre kell, hogy koncentráljon többek között a kutatás. Az utolsó gondolat. A food use és a non-food use eh, szembeállítása, tehát egy élelmiszer célú eh, agrártermés mellett van az energetikai eh, célú termesztés is. Ez itt már nem kell munkát végezni, tudjuk, hogy itt politikai döntést kell hozni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és nyilvánvaló, hogy egyértelműen az élelmiszernek kell előnyt élveznie. Másodszorban az is igaz, hogy a biogazdálkodás, a bioeconomy keretében, amikor is arról van szó, hogy a biomasszát felhasználják különböző célokra, energia előállítására, akár hőtermelésre, mikor a biomaszát ugye elégetik. Azt hiszem, hogy itt a következőre e, érdemes figyelnünk. Először is a biomassa felhasználását e, csak a e, hulladékra szabad, vagy kell koncentrálni. Másodszorban itt sokat tanulhatunk az erdőgazdálkodásból, mert az erdőgazdálkodásban már régóta úgy dolgoznak, hogy létezik egy felhasználási mód, amikor is azt mondják, hogy először is az erdészeti biomasszát arra a célra kell felhasználni, ahol a legnagyobb értékteremtést tudunk megvalósítani. Ezt a kaszkát felhasználásnak eh, szoktuk nevezni. És ez a stratégia hiányzik eh, a mezőgazdaságban. Én, nekem az a véleményem, hogy eh, csak azért, hogy elégessük, tulajdonképpen túl kár a mezőgazdasági hulladékot elégetni csak azért, hogy elégessük, és hogy benzint vagy dízel munkát állítsunk ebből előle, hát ez sem a leg, legbölcsebb dolog. Sokkal észszerűbb lenne, hogyha nagyobb értéket képviselő termékeket állítanánk így elő, például eh, petrokémiai eh, termékeket biomaszából előállítani, ebbe érdemes lenne beruházni. Köszönöm. Very much, and, uh... Köszönjük szépen. Heivi asszony. Grazie. Um... Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. A program, a tudományos programban szerepele az, hogy a zéró kilométer vagy hasznos kilométer mezőgazdaságának elve hogyan valósul meg. ugyanis itt ugye mindenhez földre van szükség. Mi a véleményük erről? Also ich äh, habe nicht ganz verstanden. Nem egészen értettem, hogy mit is szeretne kérdezni pontosan ezzel a nulla kilométerrel. Feltételezem, arról van szó, amit manapság széndiokszid hátizsáknak szokás nevezni. Tehát, más szóval, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogyha adott esetben átszeli a félvilágot egy-egy termék, mielőtt eljut a fogyasztóhoz. Ez mindenképpen egy fontos téma. És egyben politikai kérdés is, de nagyon óvatosnak kell itt lennünk, hiszen gondoljunk bele, vegyük példának a paradicsom termelést. A paradicsom termelés például itt Belgiumban nagyon közel megoldható, de ha ehhez üvegházakat kell felfűteni, és mivel nincs elég természetes fény, be kell kapcsolni a, a mesterséges világítást, akkor a környezeti hatást tekintve ez esetleg rosszabb lehet, mint hogyha például az Afrikában termelt paradicsomot szállítják Belgiumba vagy Hollandiába. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindig holisztikusan kell szemlélnünk a dolgot, azért, hogy nehogy hibás következtetéseket vonjunk le. Now we have uh, another question from, uh... Van még egy kérdésünk. Toja asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm. Jó napot kívánok, Fischer úr! Én a Deveszak bizottságot képviselem én itt most, tehát a fejlesztés politikával foglalkozom, és meghívtak ebben a minőségembe ide. Tehát az én kérdésem inkább a fejlesztésre vonatkozik. A következőt szeretném kérdezni Fischer úr. Vajon lehetséges-e az, hogy integrálják az önök témáit a milléniumi fejlesztési célokkal. Az egyik ilyen például a szegénység, illetve a világban az éhezés csökkentése. Tehát összefüggenek azért ezek a gondolatok. Tehát vajon ezt hogyan lehet az európai fejlesztési politikákkal összefogni? Tehát a milleniumi fejlesztési célok, illetve az EU célok. És aztán a land grabbing kérdése, amelyet nagyon, amelyen nagyon sokrétűen foglalkozik ez a parlament, hogyha a földdel nem foglalkozunk, akkor hogyan beszélhetünk az élelmiszertermelésről? Tehát a land grabbing kérdését önök hogyan kezelik? Az önök steering komitéja odafigyele erre a témára is. Well, first of all, uh, Nos, először is, ahogyan önök is tudják, az egyes számú milleniumi fejlesztési cél kimondja, hogy 2015-ig az éhezők számát meg kell felezni. Jelen pillanatban úgy fest, hogy ezt a célkitűzést sikerül elérni. Tekintve azonban, hogy a fenntarthatósági célokkal mi a helyzet, ugye a post-milleniumi célokat most tárgyalják az ensz itt azt lenne a következő célkitűzés ebben a témában, hogy szinte nullára csökkentsük az éhezők számát. Tehát az éhezést felszámolnánk tulajdonképpen. Ez hatalmas kihívás, és ez is szerepel a programunkban, hiszen ez az emberiség jövője szempontjából egy elengedhetetlen feladat. Másodszorban az éghajlatvédelem az egyik főbb kiemelt terület az irányító bizottság számára. Ugyanakkor világos az is, hogy az éghajlatváltozás a különböző éghajlati övezetekben más és más következményekkel jár. Elengedhetetlen lesz, hogy ezeket a különbségeket is szem előtt tartsuk, és itt azt kell mondanom, hogy Európa nem a lehető legjobb helyzetben van, hiszen, ahogyan önök is tudják, ugye a világ körül éghajlati övek találhatóak, és ezért például egy bizonyos mezőgazdasági technológiát Brazíliából, Közép-Afrikába vagy Dél-Kelet-Ázsiába nagyon könnyen át lehet helyezni, könnyen alkalmazható ott, sokkal könnyebben, mint hogyha északról délre szeretnénk egyfajta technológiát elterjeszteni. Ezt is szem előtt kell tartani a különböző programokban, de az éghajlatváltozás mindenképpen az egyik legfőbb elem. Ami pedig a landgrabbinget illeti, tehát a földterületek kisajátítását. Ez egy gyenge pont. Hogyha megnézzük az illetékes enszervek jelentéseit, akkor ebből világosá válik, hogy az adatok hiánya az egyik legfőbb probléma itt. Úgy tűnik azonban, hogy ez a jelenség nem elsősorban a földfoglalás nem elsősorban az élelmiszer termeléssel függ össze. Egy spekulatív tevékenységről van szó, abból indulnak ki, hogy a földek értéke a jövőben növekedni fog, ezért a, spekul- a spekulatív befektetők számára vonzó, hogy a földbe, a földterületekbe fektessenek be. Itt mindenek előtt tényleg arra van szükség, hogy több adatot tudjunk felhasználni, több adat álljon rendelkezésünkre, és szerintem itt mindenképpen szabályozásra van szükség, ehhez pedig az kell, hogy nemzetközi szabályozás szülessen, hiszen ezt a dolgot nem lehet országról országra eltérően szabályozni. Fontos lenne a földek nyilvántartása regisztrációjába való beruházás, ugyanis hogyha a megfelelő nyilvántartások léteznének, akkor az egész piac átláthatóbbá válik, és azt hiszem az átláthatóság e, ebben a kérdésben az egyik legfontosabb tényező. Rendben, akkor azt hiszem most az utolsó kérdésünk következik. Sí, una considerazione, una domanda. Egy megjegyzés és egy kérdés a zéró kilométerrel kapcsolatban egyetértek azzal, hogy globális megegyezése is szükség van, de ugyanakkor számunkra nagyon fontos az, hogy az Expo kapcsán is értékeljük azokat a termékeket, amelyek a zéró kilométer elvének megfelelnek. Ez azért is fontos, mert a helyi termelőket így védeni tudjuk, hiszen ezek a termelők egyébként azok azon problémáktól is tudják védeni a földet, ami az árvizeket illeti. És ez ugye összefügg a fenntarthatósággal hosszú távon is. Lenne egy kérdésem is, ez pedig a politikára vonatkozik. Én a halászati politikában is dolgozom, a fenntarthatóság, a mezőgazdasággal kapcsolatos fenntarthatóság fontos kérdések, de vajon a halászat fenntarthatósága mennyire ö, tartozik ide, mert ugye itt részben ugye a halászat, mint élelmezési ágazat is szóba jöhet. Köszönöm. Köszönöm ezt a kérdést. Hát egyrészt, ami a regionális élelmiszer termesztést illeti, véleményem szerint sokat lehetne tanulni Olaszország példájából. Amennyire én látom, ez a regionális élelmiszeripar fontos témája lesz az Expo olasz pavilonjának. És ezen keresztül Olaszország bebizonyítja nem csak azt, hogy mennyire fontos számára a regionális termesztés, hanem azt is, hogy milyen előnyei vannak mindennek. Valamint, hogy mi az összefüggés, a minőség, a geopol, geo, tehát a földrajzi háttér, hiszen Olaszország az elmúlt évek során mindig is küzdött azért, hogy a regionális típusú élelmiszereket, például a eredet megjelölés, és így tovább védjük, de ez megint csak nem új ö, tudományos kutatást igényelő kérdés. Csak egyszerűen meg kell tenni ezt a lépést. És itt talán azon is elgondolkozhatunk, hogy hogyan lehet jobban támogatni ezeket a rendszereket. Ami a halászatot illeti, igen, biztosíthatom önöket arról, hogy az akvakultúra és általában a tengerek helyzete a steering committee munkájában fontos szerephez jut. Mindenki tudja azt, hogy mennyire törékeny a tenger világa, és sokkal kevésbé ismerik az emberek azt, hogy milyen hatása is van a klímaváltozásnak a tengerek rendszerére. Nagy valószínűsége hatalmas hatása lesz, és nem is tudjuk még, hogy pontosan mi, mit várhatunk. Jobb és további kutatásokra van szükségre ahhoz, hogy jobb módszertannal megfigyeljük a halállomány változásait például. Ezen kívül Wilkinson úr rávilágított arra, hogy van ezzel kapcsolatban kutatás, amelyet egyébként a közös kutatási központ is előmozdít, amelynek az a célja, hogy az élelmiszerek eredetét könnyen vissza lehessen követni, és meg lehessen mondani azt, hogy megfelelőképpen van-e címkézve az adott élelmiszer, vagy sem. Tehát igaz-e, vagy magyarán igaz-e az, ami szerepel a, az adott címkén. Így jobban lehet megfigyelni a helyzetet, és nyomon lehet követni, tehát meg lehet büntetni azokat, akik visszaéléseket követnek el. Én azt hiszem, hogy nincsen több kérdés a kollégák részéről, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen. Nagyon hasznos volt ez a munka. A következő ülés mert majd ismét, akkor ismét találkozni fogunk. Köszönöm szépen, új napi rendi pont következik. We invite here the director, regional director. Most pedig az Egészségügyi Világszervezet Európáért felelős regionális igazgatóját kérjük ide a pódiumra. ringraziamo per eh, aver eh, accettato. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jakab Zsuzsanna, a WHO regionális igazgatója, és természetesen ezzel megkezdjük eh, az új napirendi pontunk tárgyalását, amely nem más, mint eszmecsere a WHO-val az ebola válság kapcsán. Objektíven azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unióban az emberek, a polgárok nagyon odafigyelnek erre a kérdésre, hogy mi is történik Nyugat-Afrikában. Nem csak azért, mert nagyon sok a halálos áldozatos száma, ezzel kapcsolatban bizonyára naprakész adatokkal tud majd szolgálni, hanem azért is figyelnek oda az emberek erre, mert úgy gondolják, hogy esetleg kontinensünkre is átterjedhet ez az igen virulens vírus, és problémákat okozhat a közegészségügyben. A WHO többször elmondta, hogy nem az országokat kell úgymond elkülöníteni, karanténba helyezni, hanem a betegséget. Ehhez nagy erőfeszítésekre van szükség mindenki részéről, és csak így lehet lecsökkenteni rövid távon az nyugat-afrikai problémákat, és így lehet megakadályozni azt, hogy elterjedjen világszerte ez a probléma. Az utóbbi hónapok során látunk izolált eseteket, olyan betegeket, akik megbetegedtek azért, mert Nyugat-Afrikában jártak, és segítettek az ottani betegeken, és azután visszatértek Európába. Tudjuk azt is, hogy ez a téma a nyugat-afrikai önkéntesek számára nagyon fontos, és ide tartozik az a nyitott kérdés is, amely a megbetegedett európai állampolgárok hazaszállítását illeti. Mielőtt megadom önnek a szót, azt is szeretném kérni öntől, hogy tájékoztasson bennünket mindarról, hogy mit is tehet Európa annak érdekében, hogy részben Nyugat-Afrikában megakadályozza a betegség továbbterjedését, és másrészt pedig, hogy mit tehet abban az esetben, hogyan szervezheti meg az egészségügyi ellátását azoknak a személyeknek, akik esetlegesen elkapják ezt a betegséget. Fel kell tehát készülnünk erre az eshetőségre is, és arra, hogy hogyan kerülhetjük el a negatív hatásokat. Öné a szó. Mr. Chairman, members of the committee. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm először is, hogy meghívtak erre az eseményre, illetőleg az MV szakbizottság ülésére. Most jövök, látogatok el ide első ízben, amióta összeállt az új parlament. Szeretném megragadni a lehetőséget, és sok sikert kívánni önöknek az igen felelősségteljes munkájuk során, és szeretném biztosítani önöket, hogy a WHO mindig rendelkezésükre áll, ha szükségük lenne a mi véleményünkre. Először is, ami az első diát illeti, illetőleg az ebola legutóbbi járványát. Nagyon nagy a kihívás, és nagyon nagy a felelősségünk is abban, hogy kezeljük a helyzetet. Vannak pozitív jelek, amelyek arra mutatnak rá, hogy az eddigi intézkedések például Libériában azt mutatják, hogy csökken a betegek száma folyamatosan, mégis ezt a tendenciát nagyon óvatosan kell szemlélnünk, nagyon körültekintőnek kell továbbra is lennünk. A világközösséget meglepte a legújabb ebola kitörés. A, az egyik fő szakemberünk, aki az utóbbi időszakot az érintett országokban töltötte, úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő 6-9 hónap során legyőzhető ez a járvány. Az 1970-es évek óta ismerjük ezt a fertőző betegséget, és a múltban a Afrikában, Afrika kisebb közösségeiben, illetve falvaiban bukkant fel a betegség, és sok esetben nem is szereztünk tudomást erről. Most azonban egy nagyon sűrűn lakott területen három ország meccéspontján bukkant fel a vírus, közel nagyvárosokhoz, ahol a határokon átnyúló mobilitás is igen nagy, ezért vált lehetségesé az, hogy a vírus ilyen gyorsan terjedt és ilyen nagy mértékben. Ezen túlmenően a három érintett ország közül egyiknek sem voltak megfelelő erőforrásai ahhoz, hogy a betegséget megfelelően kezelje. Emellett politikai instabilitás, polgárháború, szegénység is jellemzi az érintett országokat, és az egészségügyi rendszer Afrika ezen részén rendkívül gyenge. Emellett a közegészségügyi szolgáltatók, illetve szolgáltatások sem tudták kezelni a felmerült helyzetet. Azonban nem minden hír rossz, vannak jó hírek is. Úgy tűnik, hogy kordában tudjuk tartani az ebola további terjedését. Szenegában és Nigériában például sikerült megszakítani, illetve megakadályozni az ebola további terjedését. Ezt a két, országok, ezt a két országot október 17-én, illetve 20-án ebola mentesnek minősítették. Tudjuk, milyen lépésekre van szükség, és megvan a globális mechanizmus, amely a közegészségügyi intézkedések alapjául szolgálhat. Ami a, az ebola kezelését illeti, illetőleg um, a védőoltásokat, fontos, hogy bizonyos uh, lépéseket, intézkedéseket megtegyünk. Fontos a mielőbbi uh, diagnózis, izolálni kell, el kell szigetelni a fertőzötteket, továbbá a, a transzvissziós fertőzési láncolatot meg kell szakítani azzal, hogy feltárjuk, kikkel került kapcsolatba a beteg, és emellett biztonságos módon és méltóság teljesen kell eltemetni az elhunytakat is. Biztosan tudják, hogy a WHO igazgatója a nyugat-afrikai ebola járványt nemzetközi léptékű közegészségügyi fenyegetésé eh, emelte. Ez azt jelenti, hogy eh, koordinált nemzetközi fellépésre van szükség ahhoz, hogy megállítsuk a betegség további nemzetközi terjedését. Emellett a főigazgató azt is javasoltam, hogy eh, szülessenek átmeneti ajánlások, amelyekkel a betegség további terjedése megakadályozható. Szeretném röviden emlékeztetni önöket arra, hogy mik az átmeneti ajánlások. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy a WHO nem javasolja azt, hogy a nemzetközi kereskedelemben vagy az utazásokat illetően bármiféle tiltás hatályba lépjen. Emellett fontos, hogy a minden ország általánosságban felkészült legyen. Emellett az úgynevezett exit screening is egy további ajánlás. Továbbá egy külső elemzés is született, és egy másik elemzés is előkészületben van az Európai Bizottság részvételével, és az első értékelés eredményei nagyon pozitívak. A bizottság ugyan nem javasolja, hogy a tömegrendezvényeket be kell tiltani, de eseti alapon kell e döntést hozni ebben a kérdésben. Emellett fontos, hogy a fenyegetettség mértékét tartsuk szem előtt ezen döntések meghozatalakor, és a WHO természetesen szívesen rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat és javaslatokat terjeszt elő. Emellett az ENSZ biztonsági tanácsa létrehozta az első ENSZ sürgősségi missziót az ebola kapcsán. Ez egy átmeneti misszió lesz, egy átmeneti küldetés. amely a közegészségügyi tényezőn túl, túli releváns tényezőkkel foglalkozik, mint például a logisztika, a kereskedelem és így tovább. Szeretném önöket tájékoztatni az eddigi intézkedések, nemzetközi erőfeszítések eh, eredményéről. Az ENSZ biztonsági tanácsának döntései, valamint a WHO fellépése is eh, egy eh, nemzetközi szerepvállalást indított útjára. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen hatalmas támogatást kapunk globális szinten, többek között az Európai Uniótól és annak tagállamaitól is. Egy átfogó 90 napos terv a született, illetve ennek a meg, végrehajtása is megkezdődött a járvány megfékezésére. A, mm, az esetek, illetve páciensek legalább 70%-át kell elszigetelni a terv értelmében, illetve az ebolában elhunytak megfelelő eltemetése is a célkitűzések közé tartozik. A közegészségügyi lépések területén azonban további intézkedésekre is szükség van. 750 munkatársra lenne például szükség a WHO-n belül, valamint az egész globális, a betegség globális terjedését megakadályozandó létrehozott hálózat működtetéséhez. Még mindig nincs elég szakemberünk, illetve munkatársunk, illetve a megfelelő felszereltségű kórházak száma sem elégséges. Körülbelül egy milliárd amerikai dollárra lenne szükség az Ebola Roadmap végrehajtásához, eddig ennek az összegnek körülbelül felét eh, sikerült előteremteni. További erőforrásokra van mielőbb szükség. A WHO-nak kb. 260 millióra lenne szükség ebből az összegből. Ezért, elnök úr, összegzésképpen mire is lenne szükség az elkövetkezendő időszakban. Nos, kezelési központokra, kórházi ágyakra van szükség ezekben a központokban, emberi erőforrásokra is szükség van, mindenek előtt orvosokra, és rugalmas finanszírozásra. A közegészségügyi intézkedéseken túlmenően természetesen mielőbb meg kell teremteni a betegség kezelésének lehetőségét és a védőoltások lehetőségét is. Ez a betegség mindenek előtt a legszegényebb régiókat és embereket érinti, ahol kutatási és innovációs erőforrások egyszerűen nincsenek. A megfelelő kezelés és a védőoltásokkal kapcsolatos kutatások most felgyorsultak a nyugat-afrikai helyzet miatt. A jövőbeni felkészültség szempontjából nagyon hasznos lenne az is, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely biztosítja az oltóanyag és a megfelelő kezelés elérhetőségét mindazon betegségek esetében, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk eleget, és amelyek mindenek előtt a szegény régiókat érintik. Jelen pillanatban kétféle oltóanyag esetében hajtanak végre a klinikai vizsgálatok előtti teszteket, ezt a két oltóanyagot most egy sürgősségi eljárás keretében tesztelik, a hatékonyságukra és a biztonságunkra nézve, hogyha minden jól megy, akkor az oltóanyagok az érintett országokban már 2015. januárjában rendelkezésre állhatnának és használhatók lennének. Más termékeket is fejlesztenek, például vér alapú termékeket, Hiperimmunglobulin, antitestek, antivirális gyógyszerek is ide sorolhatók például. Ezek eh, az eddigi tesztek során hatékonynak bizonyultak. Rátérve arra a kérdésre, amit az elnök úr említett, milyen, mennyire fenyegetett eh, Európa, mekkora az Európára leselkedő veszély. Szeretném kiemelni, hogy annak a veszélye, hogy az ebola átterjedjen Európába és Európában is tovább terjedjen, nagyon alacsony. Az érintett országokba utazó személyek is csak nagyon kis esélye fertőződhetnek meg, abban az esetben, hogy betartják a megfelelő óvintézkedéseket. Ebolával fertőzött személyek az érintett országokból Európába utazhatnak ugyan, Ugyanakkor azonban a fertőzés ilyen módon való terjedés, továbbterjedésének az esélye nagyon alacsony, hogyha az óvintézkedéseket mindenki betartja. Fontos, hogy mindenki megfelelő információkkal rendelkezzen a betegségről, arról hogyan terjed, és hogy hogyan óvhatjuk meg saját magunkat a fertőzéstől. Európában sokkal drámaibb az érzékelt fenyegetettség, mint a tényleges fenyegetés. Fontos, hogy átlátható és hatékony legyen a nyilvánosság tájékoztatása, biztosítva azt, hogy mindenki megfelelő információkkal rendelkezzen, és hogy mindenki úgy érezze, hogy a közegészségügyi intézkedés sorozatban maga is aktív szereplő. Miért mondom azt, hogy alacsony a fenyegetés Európa számára, azért, mert az egészségügyi rendszerünk erős, hatékony, ez a legjobb garancia arra, hogy Európában ne kerüljön se ebola járványra. Megfelelő egészségügyi rendszereink vannak, és megfelelő közegészségügyi intézkedéseket tudunk foganatosítani szükség esetén. Ugyanakkor azonban fontos, hogy körültekintőek legyünk, tovább dolgozzunk az egészségügyi rendszereink megerősítésén, és az esetlegesen felfedett hézagokat, űröket betöltsük. Tovább kell dolgoznunk azon, hogy a nemzetközi egészségügyi szabályoknak megfelelően a kapacitásainkat tovább bővítsük. Az érintett országokból érkező, illetve érintett országokba utazó személyek esetében a belépési e, pont egy olyan pont, ahol megfelelő tájékoztatás történhet, és e, megfelelő óvintézkedéseket lehet foganatosítani. Vannak olyan országok, amelyek nem régiben bizonyos intézkedéseket foganatosítottak. A WHO támogatja a tapasztalat és eszmecserét ezen országok között és ezen országokkal. Fontos, hogy mindenki mérlegelje az úgynevezett exit screeningnek az előnyeit és hátrányait is, és ezzel kapcsolatosan is fontos az eszmés tapasztalatcsere. Az egészségügyi dolgozók biztonsága az egyik legfőbb prioritás annak érdekében, hogy továbbra is hatékonyan tudják végezni munkájukat, és biztonságban. Az egészségügyi dolgozók vannak leginkább kitéve a fertőzés veszélyének, ezért megfelelően megfelelő képzésre van szükségük az esetükben, megfelelő óvintézkedésekre. Fontos továbbá, hogy minden számukra szükséges erőforráshoz hozzáférjenek. Ide tartozik egyébként az érintett országokban a megfelelő berendezések és más egyéb szolgáltatások rendelkezésre bocsátása, valamint az orvosi evakuáció, illetve egészségügyi evakuáció lehetősége. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett az egészségügyi evakuáció lehetőségének megteremtésében. Ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy ott helyben megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni az egészségügyi dolgozók. A WHO és az EU közötti együttműködés ezen a téren kiváló. Továbbá szeretném kiemelni azt is, hogy az együttműködés az Egészségügyi Világszervezet, az Európai Bizottság és az ECDC között rendkívül hatékony volt és sikeres. A regionális irodánk emellett a tagállamoknak támogatást nyújt az ebola és a hozzá hasonló betegségek kezelésére való felkészülésben, de abban is, hogy a WHO szabályozásának megfelelően fenntartsuk a megfelelő kapacitásokat. Az ebola járvány úgy gondolom számos régió és számos tagállam számára egyfajta vészjelzés volt, hiszen bármikor más hasonló járvány is várható, ezért is olyan fontos, hogy az alapvető kapacitásaikat képítsék és fenntartsák a WHO ajánlásainak megfelelően. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném elmondani azt is, hogy főként a forrásánál kell a járványt leküzdeni. Fontos, hogy az érintett országokban minden erőfeszítést megtegyünk, hogy ott ellenőrzésünk alá kerüljön a járvány. Itt természetesen elsősorban Nyugat-Afrikára gondolok nem lankadhatunk az erőfeszítéseinkben, szükség van az önök erőfeszítéseire is, elnök úr és tisztelt képviselők. Fontos, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy nemzetközi szinten eh, még hatékonyabb legyen az összefogás az ebola ellen. Köszönöm beszélt arról, hogy hasznos információk és rendelkezésre állnak. Most nagyon hosszú a hozzászólást kérők listája, ezért el is kezdenénk rögtön a kérdéseket. Mielőtt azonban erre rátérnénk, John Ryan eh, urat üdvözlöm a bizottság képviseletében. Azt hiszem, hogy öt percet e, tudok adni neki. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kollégák. A bizottság az ebola járvány által sújtott országoknak nyújtott segítséget minden módon növelni kívánja. A tagállamokkal együtt is, és a WHO-val együtt minél előbb véget akarunk vetni a járványnak. Ugyanakkor a bizottság együtt kell, hogy dolgozzon a tagállamokkal, annak biztosítás érdekében, hogy az EU is készen álljon az ebola elleni eh, küzdelemre. Eh, Jakab Zsana elmondta, hogy jelenleg alacsony az Európára való átterjedés veszélye. De azért a kapcsolatok, családtagokkal eh, ez a veszély az emberek bizalmát esetleg gyengítheti. A bizottság szorosan együttműködött a WHO-val az ebola válság kapcsán, és az Európai Járvány Megelőzési Központtal, az Európai Orvosi ügynökséggel, és a tavaly a súlyos határon átnyúló betegségek terjedésével foglalkozó központtal is. Foglalkozni kell az azonnali reagálással, a riasztásokkal, a felügyelettel, a kockázat értékeléssel és kezeléssel, és a kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatással. A bizottság konkrétan rámutat arra, hogy a tagállamok eh, kell, hogy konzultálnak egymással a Health Security Bizottság keretein belül, és eh, egyeztessék eh, a nemzetközi egészségügyi szabályokkal összhangban lévő intézkedéseiket. A az első a járvány kitörésére szorú első jelzés március óta 20-szor találkozott ez a bizottság, minden EU nyelven közé teszünk tájékoztatást az utazóknak, a médiában fontos tájékoztatásokat adunk, a repülőtereken és a közegészségügyi szervezetek tájékoztatást adnak a repülőutakkal kapcsolatban, illetve a személyzetnek, hogy hogyan kell kezelni az ebolás betegeket. A az EU-nak e, van egy korai riasztási és reagáló e, rendszere. E, Stockholmban egy gyors kockázatelemzés készült, és ennek alapján kidolgozták az evakuációkra vonatkozó iránymutatásokat. A tagállamok felkészültségi szintjét a, megvitatták Milánóban szeptember 22 és 23-án az EU egészségügyi miniszterei, és jelenleg is aktualizálják a felkészültségi szintre eh, vonatkozó információkat. Elhangzott, hogy nincs elég kezelő központ, kórház és a legmagasabb szintű e, járvány e, biztosító laboratórium. A bizottság most intézkedéseket tett és rendszereket alakított ki, hogy minden tagállam hozzáférjen laboratóriumokhoz, e, ágyakhoz és az evakuációt lehetővé tevő eszközökhöz. Tegnap volt egy workshop a fert fertőzéssel foglalkozó szakértők részvételével. Ők foglalkoztak már a másodlagos esetekkel is, orvos ápolók, akik kapcsolatba kerültek ebből a betegekkel, és megbetegednek. Reméljük, hogy sikerül november 13-án egy harmadik találkozót is megszerveznünk, más olyan dolgozók, egészségi dolgozók számára, akik a munkájuk során kapcsolatba kerültek ebből a betegek, és ide tartozik a e, repülők személyzete is. Az ebből a e, betegek e, ellátására felkészül Európa, Jakob is említette az exit screeninget a légiutasok számára. Nos, ha nyugat-afrikai országok a következő napokban meghatározzák, hogy hogyan tudják elvégezni ezt a kilépéskori screeninget, akkor ezt mi jobbá fogjuk hagyni összhangban a WHO ajánlásokkal. Az érintett országokkal a légi kapcsolat nagyon fontos, hiszen azért a kereskedelemek kell, hogy maradjon ezekkel az érintett országokkal. A WHO Európai Hivatala és a Bizottság egy videóüzenetet fog közzétenni a közvélemény számára, hogy hogyan kell egyáltalán kezelni az ebola kérdését. Ami a gyógy, az egészségügyi személyzet evakuálás illeti, most már helyben is létrehoztak megfelelő rendszereket, hogy ott is lehessen kezelni az érintett egészségi dolgozókat. Múlt héten Franciaországba evakuáltak egy szemét. Sajnos kicsit elment a mikrofon, de be is fejezném. Vizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehetne közösen, közös beszerzést alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok együtt vásárolnának oltó anyagot és szükséges eszközöket. Ezeket a közös beszerzéseket még vizsgáljuk. Ami pedig az oltást illeti, csak annyit mondanék, hogy a eh, járványügyi bizottsággal már most is eh, dolgozunk ezen, hogy milyen kezeléseket kapnak jelenleg a betegek, és milyenekre lesz esetleg később lehetőség. Marx Sprenger úrnak adom most meg a szót az SCDC képviseletében. Köszönöm, jó reggelt kívánok! Először is az áldozatoknak szeretnék részvételt nyilvánítani, valamint családtagjaiknak, rengeteg az árva gyerek. Nem tudom, hogy a számok, amiket láttunk, a valós hatásokat tükrözik-e. Attól tartok, hogy kicsit alábecsültek a számok. A média nagy érdeklődést mutat, különböző EU országokba érkező, vélhetőleg e, e, vagy esetleg ebolával szenvedőktől. 17 ilyen személyről volt szó, de tudnunk kell azt, hogy a gyanúsít esetek túlnyomó része hibás riasztásnak bizonyult. Európa nagyon is tisztában van az ebola által jelentette veszéllyel, és hogyha valaki lázasként érkezik ezekből az országból, akkor azonnal megvizsgálják. És a legtöbb esetben maláriás vagy influenzás volt az EU-ba érkező ilyen lázas beteg. Összesen 19 ebolás esetet tudunk Európában, nyolc közülük az érintett térségből került evakuálásra, és csak egy betegedett meg itt. Tehát annak a kockázata, hogy Európában azért újabb esetek bukanak fel, ez a kockázat még fennáll addig, amíg a járvány teljesen nem küzdöttük. Itt egyetértek Jakab Zsuzsannával. Sürgetően szükség van jelentős nemzetközi támogatásra, hogy kordában lehessen tartani, vagy vissza lehessen szorítani a járványt. Az ECDC technikai segítséget nyújt a bizottságnak és a személyzetnek, ahogyan John Ryan ezt elmondta. Hetente részt veszünk a Health Security Bizottság ülésein, bizottság kérésére, és természetesen ez a kérdés, ennek a kérdésnek az ügynökségünk top prioritást ad, 40 szakértőnk dolgozik, napi 24 órában természetesen több műszakban az ebolán iránymutatások készülnek, a helyzetelemzések, képzési anyagok, a járványügyi bizottságban, a Health Security bizottságban ezeket megvitatjuk. Csak két példát mondanék. Az Európában eddig kezelt betegek, betegeket, mint mondtam, Nyugat-Európából evakuálták. Ezek az emberek kontrollált körülmények között érkeznek Európába. És hogyha minden korrekt eljárási szabályt betartanak, akkor nincs kosz kockázat annak, hogy ők bárki más megfertőzhetnének. De természetesen a valós életben, a valós kórházi körülmények között ez azért ezt nem olyan könnyű megtenni és nagyon nehéz az összes védő berendezkedést százszerzékosan megfelelően alkalmazni, mert ez egy apró hiba, láttuk, hogy Dallasban és Madridban a fertőzést eredményezett. Tehát az ECDC részletes útmutatás dolgoz ki dolgozok dolgozók számára arról, hogy hogyan kell használni megfelelően jól a védő berendezkedéseket, ruházatokat. Ez a weblapon hozzáférhető, és ez egy interaktív oktatóanyag gyakorlatilag. Az ICDC a tagállamoknak is jó gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat dolgozott ki, milyen közegészségügyi intézkedésre van szükség. John Ryan említette, hogy a bizottság az EU-ban orvosok között teremt meg a kapcsolatot, hogy vélemény, hogy tapasztalatokat elmondják, olyan orvosok, akik kezeltek a betegeket, hogy futnak kísérleti kezelések. Az SCDC és az EMA, az az orvosi ügynökség együtt dolgoznak ebben a hálózatban találkoztam Nigériából érkező kollégákkal, és megkérdeztem, hogy mi volt ott a siker oka, hogy meg tudták állítani az ebolát. A válasz nagyon egyszerű volt, vezetés, elkötelezettség, koordináció, ez a három kulcsó, és Európára is ez kell, hogy igaz legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vidorázi úrnak adom meg a szót, aki az EMA képviselője. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy bemutathassam, mit is tesz az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetre megfelelő választ adjunk. Természetesen ez a mostani járványkitörés, ez egy nagy probléma, közegészségügyi sürgős helyzet, és együttműködést igényel a megoldása. Értem azt is, hogy ezt megfelelőképpen már elmondták az előttem felszólalók. Rövid távon tulajdonképpen megpróbáljuk izolálni a betegséget, és ezen kívül visszaszorítani. De azt is értem, hogy közép és hosszú távon, hogyha ki akarjuk, meg akarjuk szüntetni ezt a betegséget, akkor gyógyszeripari felkészülésre van szükség. A WHO hozzánk fordult, és együtt gondolkodunk az ebből a mm, kezelési lehetőségeiről, illetve az újfajta kidolg, tehát hogy kidolgozzunk újfajta gyógyszereket. Már augusztusban megkezdtük azt, hogy a lehető legjobb szakértőket Európából összehoztuk, és a különböző oltások kidolgozásán dolgozunk. Mindent megteszünk ennek érdekében, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, és amikor új kérdések merülnek fel, akkor ezt azonnal rendelkezésre bocsátjuk, és megpróbáljuk értékelni a helyzetet. Két jogszabály áll a rendelkezésünkre jelenleg, és ezzel együtt is örülünk annak, hogy azt mondhatjuk, hogy a múlt héten sikerült az első ö, engedélyünket megkapni az ebola oltás vagy oltóanyagának elfogadására, és ez ö, soha nem látott gyorsasággal megvalósult. Ez azt is jelenti, hogy nincsen idő, nem áll idő a rendelkezésünkre, és ez azt jelenti, hogy minél hamarabb engedélyeztetni kell az oltásokat, oltóanyagokat. Ezen kívül fontos az is, hogy minél jobb bizonyítékokat szerezzünk, és tudjuk azt is, hogy fel akarjuk gyorsítani a folyamatot, vagyis amennyiben sikerül, felkészültek leszünk arra is, hogyha véletlenül Európában ütné fel fejét ez a betegség. De nagyon fontos az is, hogy felelősségteljesen járjunk el, hiszen nekünk csak bizonyítékok alapján lehet döntéseket hoznunk. Jelenleg működik ez a rendszer, ezért a biztonság és a minőség a legfontosabbak számunkra. Természetesen a nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne sikerüljön ö, az oltóanyag, tehát hogy ne legyen jó ez az oltóanyag, de most ö, eléggé jók ö, a visszajelzések, és éppen a teszt ö, szakaszban tartunk, és megpróbáljuk minél hamarabb a az oltóanyagokat legyártatni. Nagyon elkötelezettek vagyunk az összes kollégánk az, és természetesen az Európai Bizottsággal és a WHO-val együtt valósítjuk meg azt, ami a feladatunk. Köszönöm szépen, és most megadjuk a szót a kollégáknak. Péter Líze következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek az elmondottakat, nagyon sok hasznos információt hallottunk. Azokat szeretném támogatni, akik egyértelműen rámutattak arra, hogy a probléma Nyugat-Afrikában van és nem szabad most pánikba esnünk, azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet Európában. Ami Nyugat-Afrikában történik, az egy humanitárius katasztrófa, és kötelességünk az, hogy gyorsan és lehetőleg hatékonyabban segítsünk és nem elsősorban azért, mert talán egyes esetek felbukkannak Európában, hanem azért, mert segíteni akarunk a nyugat-afrikaiaknak, és politikailag sem engedhetjük meg, hogy maguk, magára hagyjuk ezeket az embereket. Vannak egészen extrém elképzelések arról, hogy mondjuk egy el lehet izolálni Nyugat-Afrikát, és meg lehet korlátozni, meg lehet akadályozni mindenfajta kapcsolatot, és akkor majd így ez a probléma megszűnik. Hát ez nagyon cinikus dolog. Milyen jelzést adnánk ezzel a túlélőknek? Itt ez a legjobb recept arra, hogy a fundamentalistákat kvázi felhívjuk arra, hogy hát erre aztán ráugorhatnak. Tehát mindenképpen kell segíteni, elsősorban azért, hogy az ott élő embereknek tudjunk valamilyen perspektívát nyújtani. A WHO és más támogató szervezetek az evakuációval kapcsolatos véleményét ismerik. Persze vannak viták. Németországban is volt egy WHO munkatárs, akit Hamburgban kezeltek. Én ezt nyomatékosan támogatom. Saját magam is orvosként sok-sok évvel ezelőtt dolgoztam egy válság területen, és persze ott az ember elgondolkodik azon, hogy mi történik, ha egyszer én is ott elkapnék valamit. Itt négy órán keresztül mondjuk egy jippel kellett utaznom, amíg eljutottam valamilyen kórházig, és európai, amerikai színvonalú kórház csak a fővárosban volt. E, persze ez nem is hasonlítható össze, össze azzal a kockázattal, amivel most a Nyugat-Afrikában dolgozó kollégák szembesülnek, ezért nekik minden segítséget meg kell adni. Más Pregernek e, köszönöm, amit e, mondott. Azt mondta, hogy csak egy beteg fertőződött meg itt Európában tehát nem szabad pánikot terjeszteni. De ezért mégis a szakértőinknek feltennék egy kérdést. Minden ország jól van felkészülve. Spanyolországban kezelték a problémát, ugye ott megfertőződött egy nővér, egy ápolónővér, de ezt most tudták kéz, kézben tudják tartani. Kérdés az, hogy minden országban ez a helyzet, hogy valóban a evakuált személyekkel kapcsolatban a kockázatot tudjuk szűrni. Jakab Zsuzsannához fordulnék, sokat hallottunk ez esetleges oltásról, terápiáról. Szerintem, szerint véleményem szerint ez rossz, ha erre koncentrálunk. Ugye általában januártól indulnak a klinikai vizsgálatok, tesztek. Ez nem jelenti azt, hogy már meg lesz az oltóanyag, ezt először tesztelni kell, be kell vizsgálni, hogy ez működik-e, és hány vakcina dózist tudunk jövőre maximum előállítani, ugye, és ki kapja meg azután ezeket az, az oltóanyagot. Hát a problémát ezzel nem tudjuk megoldani. A problémát azzal lehet inkább megoldani, hogyha e, tájékoztatjuk az embereket, felvilágosítást adunk, maximális higiénei előírásokat vezetünk, tervezetünkben, azaz erősítjük az egészségügyi rendszert. És hogyha majd valamikor 2016-ban nagy mennyiségben lesz vakcina, akkor már úgyis túl késő lesz, addig a problémát már más módon úgyis megoldottuk. Tehát kicsit szkeptikus vagyok, hogyha itt most a vakcinálásra, a terápiára koncentrálunk, a következő hetekben azt kell megtennünk, amit megtehetünk most is. Köszönöm szépen. Rica Good. Köszönöm szépen. Üdvözlöm azt, hogy ma itt lezajlik ez a vita. Nem is lehet erről eleget beszélni. Felvilágosítás, ez a legfontosabb. Sokszor pánikkeltés folyik a választókörzetemben, és van egy egészségügyi hivatal, visszajött valaki Nyugat-Afrikából, és egy eh, helyi eh, politikus rögtön ott pánikot eh, keltett, hogy itt most megérkezett az ebola. Felvi, felvilágosításra van szükség, hogy az elfogadottság nőjön. Ugye valamit tennünk kell. Európa kicsit túl lassú volt, tudjuk, hogy mikor tört ki a járvány, és hogy mikor reagáltunk, és ugye vannak, akik, akik ott vannak és segítenek, nagy köszönet illeti azokat, akik önként oda mennek ezekbe az országokba, és segítenek, ott dolgoznak. Nekik garanciát kell kapniuk arra, hogy az európai közvélemény aztán nem stigmatizálja őket, hogy most ők majd behúzolhatják esetleg a vírust. Azt hiszem, hogy Sprenger úr, vagy talán a bizottság vagy a WHO eh, igazgatója mondta, eh, hogyan tudnánk javítani a kommunikáción, hiszen eh, ez itt nekünk is nagyon fontos szerepünk lehet. És hogyha már kézben tartjuk a, a járványt, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy hol lehet ezen a kommunikációt javítani. Én úgy érzem, hogy itt egyszerű dolgok hiányoztak, vagy hiányoznak. Gumikesztyűk, tűrőközök, szinte felfoghatatlan, hogy nincs ebből elég. a logisztikai láncolatot kell erősíteni, jobb egyeztetésre van szükség Európában. Ezek apró dolgok. De erőfeszítéseket kell tenni, és erre reagálni kell. Ami pedig az ápoló személyzetet illeti, Spenger úr elmondta, hogy az Európai Unióban csak egyetlen egy valaki fertőződött meg. Én tudom, hogy a kórházakban a, és más intézményben az ápoló személyzet körében még sok információra van szükség, tájékoztatni kell pontosabban, hogy ne veszten el idő. Ugye már szinte egy éve, eh, hogy kitört az ebola, és nagyon sok eh, időt eh, vesztettünk, nem volt megfelelő a tájékoztatás. Ez ellen kell küzdeni, és még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vesz. Önöknek is köszönöm tragédia, ami ott játszódik, lejátszódik a világ sok más konfliktusának az árnyékában, Nyugat-Afrikában az, az ebolát, ról sokszor megfeledkeztünk. Köszönöm, hogy ma önök itt vannak, és lehetővé tették, hogy ezt a kérdést is megvitathatjuk. Köszönjük szépen. Gelbrandi úr kap szót. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását, és köszönöm az előadónak is. Azt hiszem, az Európai Unióban az látható, hogy sokan foglalkozunk a témával, sokan szólaltunk fel, vagy kívánunk felszólalni itt ebben a körben is. Az utolsó diára térnék ki, ahol az volt olvasható a dia tetején, hogy az igazi küzdelem nem Európában vár ránk. Azt hiszem, ez világos. Minden szakember azt mondja, hogy nagyon jól működnek az egészségügyi szolgáltatások az Európai Unióban, így nem várható, hogy itt gond lenne, itt viszonylag könnyű leküzdeni az ebolát, tehát az valódi küzdelem valóban nem Európában vár ránk, hanem Nyugat-Afrikában. Jakab asszonyhoz a következő kérdést intézném, és Szeretném kérni, hogy ne legyen túl diplomatikus a válaszában. Elégedette azzal, ahogyan az Európai Unió egésze kezeli a válságot, különösen Nyugat-Afrika kapcsán. Hiszen hallom, hogy Gineában a franciák aktív, nagyon aktívak, mert ott franciául beszélnek, Sierra Leone-ban főként a britek aktívak, mert ott sok az angolajkó, történelmi kapcsolatok léteznek, Libériában a svédek, a dánok, a németek is jelen vannak, kórházakat létesítettek, de úgy tűnik nincs igazi, erős koordináció. Tiszteletre méltó, hogy a tagállamok segítenek, segítséget nyújtanak az érintett nyugat-afrikai országoknak, de az az érzésem, hogy egy sokkal európaibb, közösebb, közös megközelítésre van szükség. Elméletileg megvannak az ehhez szükséges mechanizmusok. Itt van a válságplatform, amelyet lehetne alkalmazni egy ilyen esetben is, de még nem alkalmaztuk. Két héttel ezelőtt mind a külügyi tanács, mind a múlt heti európai csúcs, is, csúcs alkalmával is nagyon gyenge nyilatkozatok születtek. Nem vagyok biztos benne, hogy a tagállamok hajlandóak elfogadni egy sokkal erősebb európai koordinációt. Tehát a kérdésem mindenkinek előtt az, hogy az a tény, hogy nincs igazi koordinált megközelítésünk a nyugat-afrikai válsághoz, ez vajon negatívan befolyásolja-e a nemzetközi közösség fellépésének hatékonyságát, és negatívan befolyásolja-e a WHO megközelítését is? Köszönöm. Köszönöm. Rivazi asszony. Köszönöm szépen. Jakab asszony, köszöntöm. Örülök annak, hogy idejött, korábban az OECD-ből is ismertük egymást. Üdvözlöm tehát a házban. Úgy tűnik, minthogyha a WHO azért lassan reagált volna, mert 6 hónap kellett ahhoz, hogy valami történjen, hiszen 2013-ban már az első gyermek, decemberben az első gyermek megbetegedett, ő az, aki először elkezdte terjeszteni a betegséget a családja körében, és önök csak 6 hónappal később augusztusban mondták azt, hogy elnézést, problémák vannak itt, tehát azért mégiscsak a WHO felelős, korábban kellett volna azt mondani, hogy válsághelyzet alakult ki. Ezen kívül pedig úgy gondolom, hogy egész egyszerűen elképesztő az, hogy a Medicine Sans Frontier, a határok nélküli orvosok szervezetet meg se hallgattuk, hiszen ők már korábban mondták, hogy itt nagy problémák lesznek, és ezekről, és őróluk mégsem beszél senki hiszen ők voltak azok, akik az első ö, kórházakat felé felállították. Tehát nem a nemzetközi közösség reagált, hanem az orvosok, a határok nélküli orvosok szervezete. 2012-ben született egy döntés, amelyben az eboláról volt szó. Ugye ez a betegség már 40 éve ismert, de korábban azt mondták, hogy azért nem kutatják ezt a betegséget, mert nincsen kellő piaca. Ugye itt azért a gyógyszergyáraknak is megvan a felelőssége. Én egyébként foglalkoztam egy ilyen jogszabályjal. Én elmondtam akkor is, hogy ott van a az ebola és más ö, olyan ö, betegségek, amelyek nem érdekelték a gyógyszergyárakat, mert nincs rá piac, mondták. Bározó úr 24 milliárdot akart adni erre, hogy egyáltalán érdekelje a gyógyszergyártókat ez a probléma. Azért ez mégiscsak elképesztő, nem gondolja? Tehát arra van szükség, hogy a civil társadalom, a civil szervezetek is részt vegyenek ebben a munkában. A koleszterol, a túlsúlyosság ellen már rengeteg gyógyszer van, ugyanakkor ezen ö, problémákkal, mint hogyha nem akarnánk foglalkozni. Ki az, aki a klinikai teszteket elvégzi, és milyen feltételek mellett valósulnak ezek meg? Vajon Sierra Leone-ban, Libériában, vagy Gineában történnek-e meg ezek a tesztek, és milyen etikus, milyen az etikai háttere mindennek. Hogyha van oltóanyag, annál jobb, de azért biztosnak kell bennünk abban, hogy ez jól működik, hiszen még nem megbetegedett gyermekeket akarunk beoltani ezzel az oltóanyaggal, tehát azért a feltételeket biztosítani kell. Ami pedig a sürgősséget illeti. semmiféle ellenőrzés nem történik. Kicsikét azért túl lak, túlságosan engedékenyek önök, azért, mert ezekben az országokban nincsenek meg azok az egészségügyi feltételek, amelyeket Európában biztosítunk, és elképzelhető mértékben terjed ez a betegség. Körülbelül 400 hely van a mm, kórházakban, közben mondjuk 1500-an betegednek meg gyorsan kiviszik a halottakat, és már adják is a helyet az újaknak. Tehát ez egész egyszerűen borzasztó helyzetek adódnak, és önök pedig úgy beszélnek, mintha tehát bürokrataként beszélnek. Hát meg kellene állítani végre ezt a fertőző gócpontokat, hogyha Franciaországban majd lesz 10 vagy 20 helyzet, 20 eset, akkor is nagyon nehéz lesz a helyzet, tehát valamit meg kellene akadályozni, hogy tovább terjedjen a betegség. Azt mondták az amerikaiak, hogy oda küldenek katonákat. De hát azért itt képzésre is szükség van, Európában pedig semmiféle mobilizáció nem történik, az emberek félnek, és önök a WHO részéről szerintem azért egy kicsikét komolyabban kellene, hogy beszéljenek. Önök túl ö, lagymatagan beszélnek, és aztán azt mondták, hogy Nigériában megállt a helyzet. És mi a helyzet Burkina faszóban? És máshol. Hát azért terjed ez a betegség. Mit fog tenni a WHO, mit fog tenni a bizottság annak érdekében, hogy élelmiszer segítségnyújtást végezzenek mert tulajdonképpen háborús helyzet alakult ki ezekben az országokban, és engem nagyon zavar az ön stílusa, egész egyszerűen, mint hogyha nem értenék, hogy mennyire borzasztó helyzet alakult ott ki. Akik oda látogattak, azok a nem kormányzati szervezetek traumás állapotban tértek vissza. Tehát azért jó lenne, hogyha egy kicsit ütősebben beszélne. Thank you. And now, uh, Mr. Köszönöm szépen. következő felszólalót arra kérném, hogy lehetőség szerint röviden szólaljon fel, hiszen mindenki szeretne szót kapni. Juaristia Anaus Abaus képviselőt halljuk. Köszönöm szépen. Azzal szeretném folytatni, amit Rivezi asszony is mondott, Jakab asszony pozitív hírekkel érkezett, de mindenki, aki ott helyben tevékenykedik, azt állítja, hogy a járvány továbbra sincs ellenőrzésünk alatt. Az is elhangzott, hogy ha minden jól megy, akkor 2015. januárjáig létrejön a megfelelő oltóanyag. Ez nincs összhangban azzal, amit a múlt héten hallhattunk. Ott ugyanis Vannak olyan hírek, miszerint azonban tehát nem fog megszületni az oltóanyag időben. Nem tudom, hogy az Európai Unió megtesz mindent annak érdekében, hogy az, európai, hogy az afrikai emberek szenvedését enyhítse. A nyugat-afrikai egészségügyi rendszer is összeomlott, ez közvetlenül és közvetetten is károkat okoz. A malária és más súlyos megbetegedések esetében nincs megfelelő kezelés immáron, azokra nem figyelnek eléggé oda, és ez pedig azt eredményezi, hogy a malária, sőt az alultápláltság esetében is nő a halálozási ráta. Nem elég azt mondani, hogy oda küldtünk néhány szakembert, és ráköltöttünk néhány milliót a fejlesztési segélyezésre a régióban. Ez egyszerűen nem elegendő nem elegendő és nem elég hatékony az általunk felajánlott segítségnyújtás sem. Az európai nyilvánosságot egyébként sokkal inkább foglalkoztatja az Európát fenyegető esetleges veszély, mint az nyugat-afrikai válság. Ebben is az Európai Unió felelősségét látom elsősorban. Sokan az európai Félelmekről beszélnek elsősorban, és nem igazán arról, hogy mire lenne szükség Nyugat-Afrikában. Az Európai Unió és az ENSZ is viszonylag későn reagált, a helyi felelősségének pedig nem tett eleget a orvosok határok nélkül, már néhány hónapja szerepet vállalt ebben. Köszönöm, Pedicsini úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindazoknak, akik felszólaltak és részt vettek a vitában. Én vissza szeretnék térni az oltóanyagok témájára, ugyanis Jakab asszony elmondta már, és ez eléggé megnyugtatott bennünket, ugyanis öt ö, oltóanyagról esett szó, amelyeket éppen ö, tesztelnek, és ezeket nagyon gyorsan fogják ö, engedélyezni a standard ö, engedélyezési folyamathoz képest mint ahogyan korábban már elmondta az előző felszólaló, a Glaxco, amelyet azzal bíztak meg, hogy minél hamarabb kidolgozza ezt az oltóanyagot, néhány hónappal ezelőtt azt nyilatkozta, hogy június, illetve hogy 2015 januárjára több mint 10 ezer adagot tud majd biztosítani. Ez köszönhetően a USA gyógyszeripari ügynökségének is, amely az önkéntes tesztelést megvalósította. Ugyanakkor a Glaxo gyógyszergyár kutatási igazgatója azt mondja, hogy sajnos most visszatérnünk a nem gyors eljáráshoz, mert az első fázisbeli teszteket újra el kell végezni, és a hatékonyságokat is újra kell elvégezni, tehát megint vissza kell térni a lassú eljáráshoz. Nos, hát akkor most mi történt? És mennyire lehet hinni az önök által elmondott megnyugtató nyilatkozatoknak. Ugyanis néhány nappal ezelőtt még azt mondták, hogy 2015. januárjára készen lesznek a az oltóanyagok, ugyanakkor most a Glaxco vezetője azt mondja, hogy erről szó sincs. És hogy ráadásul nem is lehet ezzel leállítani a jelenlegi járványt. Tehát most akkor miért térünk vissza a standard protokollhoz, és a többi gyógyszergyár hogyan szerepel ebben az egész történetben, és ki fogja árusítani az oltóanyagokat. Köszönöm szépen! Sejer Pirik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, köszönöm önnek is személyesen, aki elérte azt, hogy odafigyeljünk erre a kérdésre és megvitassuk. A kollégák, akik itt ülnek, tudják valamennyien, hogy mennyire fontos kérdést vitatunk meg. Először is az ECDC képviselőjéhez fordulnék. Itt az ebből a vírussal kapcsolatban elhangzott, hogy még Európában ez nincs jelen. De hát ez előfordulhat. És a konkrét kérdésem az, hogy hát ugye sok minden elhangzott, de azt mondani, hogy az ebola ide nem ér el, hát ez túl kevés. Jakab asszony, ön Európáért felelős, ha jól értettem, felelős igazgató. Az hogyan áll kapcsolatban az afrikai kollégák kollégáival. Ugye Nigériában azt mondja, hogy ott már megoldották a helyzetet, így megfelelően jó a koordináció. A bizottságnak teszem fel a legfontosabb kérdést. Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy most az 500 millió mellett humanitárius segítségre van szükség. De hogyan tudunk Afrikának segíteni? Hogyan jutatjuk el oda a, a támogatást? Az Európai Bizottságnak nincs semmilyen projektje az árva gyerekek elhelyezésével kapcsolatban. Mit tudunk tenni ez ügyben? és azután ugye Hollandia, Belgium, minden miniszter és államtitkár itt akar villogni azzal, hogy segítséget ad, de, de hát európai közös fellépésre lenne szükség a repülőtereken, ami most történik, az, az elfogadhatatlan. Köszönök, köszönöm szépen, most pedig Pányó alelnök úré a szó. Elnök úr, kedves, kedves kollégák, örülünk annak, hogy itt van Jakab asszony, és eljött. Ön, mint WHO európai igazgatója, tudjuk, hogy korábban ön a járványügyi megfigyelő központban dolgozott. Örülök annak, hogy ön ex, tehát kiválósági politikát végez a járványos betegségek megfékezésében európai szinten. Két gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Részben arra gondolok, hogy jelentéstevője voltam 2014 elejét a komoly egészségi kockázatok témájának. Örülök annak, hogy a bizottság képviselője is itt van, ugyanis így elmondhatjuk azt, hogy itt egy két éves munkáról volt szó, és önök is tudják, hogy Európában mennyire szörnyű helyzet alakult ki 2009-ben a H1N1 vírus kapcsán, és nagy igazságtalanságok is voltak európai szinten. Most az új parlamenti képviselőkhöz beszélek, ugyanis fontos lenne azt látni, hogy a H1N1 vírus ö, járvány kapcsán az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a, bizo- a tagállamokat bíróság elé citálja, azért, hogy végre döntés szülessen erről a témáról. Nos, hát ön is tudja, hogy Luxemburgban találkoznak az illetékes szakám, szakemberek, és az ebola kapcsán azért itt egy komoly kockázatról beszélünk, hiszen itt az MV szakbizottságban már szeptember 3-án is beszéltünk erről. Nos, hát több mint tízezeren megfertőződtek azóta, és több mint 3700-an meghaltak Nyugat-Afrikában. Ön is utalt erre, és itt tulajdonképpen egy háborús állapot alakult ki. Fontos arra is emlékeztetni, hogy mit tettünk a korábbi parlamenti ciklus során, hiszen szeretnénk a parlamenti munka gyümölcseit konkrétumokra lefordítani. Trialógusokra került sor, hosszú hónapokon keresztül 2013-ban nem volt egyébként egyszerű a helyzet, mert a tagállamok természetesen nem akarták, hogy megszülessen ez a döntés. De aztán végül sikerült a döntést megalkotni, és azok az intézkedések, amelyek ebből fakadnak, John Ryan, vagy mi a parlamenti képviselők számára mondom azt, hogy az elmúlt hetek, hónapok során a tagállami szinti döntések egyáltalán nem utalnak arra, hogy itt mi mit is teszünk európai szinten. Megint azt mondják, hogy igen, mi hoztunk döntéseket, megnyugtatják az embereket, de hát higgyék el, szó nincs erről, arról van szó, hogy a tagállamokban most alkalmazzák azt, amit mi itt európai szinten alkottunk meg. Európai szintű döntés történt, és európai szinten fogjuk megvédeni az 500 millió állampolgárt egy ilyen hatalmas járvány előtt. Hiszen ez egy nemzetközi csapásnak minősül. Ezt azért is mondom el, hogy lássuk, hogy Európa milyen fontos szerepet játszik. Sokan utálják Európát, és sokan kihasználják mindezt. De hát azért Európa mégiscsak tesz valamit az európai állampolgárok védelme érdekében. És aztán van itt egy vitás kérdés is. Ön is utalt rá, és néhány felszólaló is szólt erről. Vannak olyan európai szereplők, akik még mindig nem tették meg a rájuk eső részt. Fontos az, hogy európai együttműködés alakuljon ki, mert így lehet nagyobb hatékonyságot elérni Nyugat-Európában. A finanszírozásról azt tudjuk, hogy ha tényleg komoly befektetésekre van szükség, egy milliárd dollárról beszélünk, ennek viszont még csak a felét sikerült összegyűjteni. Mi európai parlamenti képviselőként mondjuk csak el az otthoniaknak, hogy finanszírozásra van szükség ezeknek az intézkedéseknek a beteljesüléséhez, hiszen hely, a helyszínen kell felvenni a harcot, ezzel a nagy kihívással, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor tovább aggódhatunk itt Európában is. Köszönjük szépen, Dornán asszony! Köszönöm szépen! Ön, kedves asszonyom, egy javaslatot nyújtott be az Európai Parlament felé, de itt nem találunk semmi konkrét konkrétumot, nem tudom, hogy a WHO mennyire veszi figyelembe azt, hogy hogyan néz ki a helyzet a népvándorlás szempontjából is. Tehát itt ugye az európai területet is védeni kell, már pedig nagyon sok bevándorló behozhatja ide ezt a betegséget. Köszönöm szépen, Capezon Luis asszony. bueno, yo quiero comenzar. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Jakab asszonynak a munkáját. Látható, hogy most már a nemzetközi közösség végre felismerte ennek a járványnak a súlyosságát. Októberig a tanács semmilyen határozott döntést nem hozott, olyan döntést, amely a koordinációt szolgálta volna. Most már megszületett ez a 90 napos globális terv, ezt nagyon fontosnak tartom, mégis az a benyomásom, hogy ez mindenek előtt annak köszönhető, hogy Európában is fertőzésekre került sor, elsősorban Spanyolországban, a hazámban. Bennem felmerül a kérdés, hogy valóban elegendő-e az, amit az Európai Unió tett, illetve nincs-e szükség további lépésekre. Elhangzott, hogy fontos lépéseket foganatosítottak már, de kérdés, hogy ez elegendő-e, vagy hogy további erőfeszítésekre van-e szükség. Néhány konkrét kérdésem lenne önhöz. A roadmap, az ütemterv illetve az egészségügyi dolgozók védelmére vonatkozó rész. Spanyolország vajon betartja-e ezeket a javaslatokat, illetve ismeri-e a helyzet részleteit, a spanyolországi helyzet részleteit, és hogyan néz ki a spanyol állammal történő koordináció. Amerikában jelen pillanatban katonákat küldenek annak érdekében, és nem csak anyagi segítséget nyújtanak, hanem evakuálják is az esetleg ebolával megfertőzött állampolgáraikat. A kérdés, hogy van-e hasonló megállapodás Spanyolországgal, illetve az Európai Unió tagállamaival ilyen esetekre vonatkozólag. Tudom, hogy mindenek előtt Nyugat-Afrikára kell odafigyelnünk, de mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy a nyilvánosság előtt is ismert esetekhez, hasonló esetekre sor kerüljön újra. Remélem, hogy sikerül mindenképpen biztosítani minden résztvevő biztonságát. Egy záró kérdés. Úgy hallottuk, hogy Svájcban, Lozanban is volt egy ebolás eset. Mit tud erről, és milyen intézkedéseket foganatosítottak? Köszönöm, Svájc asszony. Ez a mostani vita kapcsán mindannyian egyetértünk abban, hogy humanitárius katasztrófával állunk szemben. Az Európai Unió szempontjából nem nagy a kockázat, mondják önök, de ez nem sokat segít. Szerintem nem lenne jó, hogyha a tűzfészkeket, Nyugat-Európát izolálnánk. Azt is hallhattuk, hogy nincsen elég pénz, nincsen elég személyzet, az orvosok hiányoznak a helyszínen, és hiányzik a, az orvosok képzése is, és a lakosság tájékoztatása sem megfelelő. Ugyanakkor az 1 milliárd eur, dolláros összeg hatalmas összeg, az Európai Unió pedig még csak 4 millió eurót adott a kutatásra. Itt hosszú időszakról van szó. Mm, hosszú az, amíg mm, ki lehet dolgozni egy jó oltóanyagot, de mi az, amit most rögtön tehetünk? Véleményem szerint az Európai Unió most be kell, hogy bizonyítsa azt, hogy vezető szerepre képes. Meg kell mutatnunk azt, hogy nem akarjuk Malit, Nigériát, Sierra Leone-t vagy Libériát elszigetelni, hanem az ebola vírust akarjuk ö, megszüntetni. Arra is emlékeztetnék, hogy a biztos meghallgatásakor azt hallhattuk, hogy az első hivatalos útja Nyugat-Afrikába fog, ö, fogja elvinni. Nagyon fontos a tűzfészkek visszaszorítása, ez a jó megközelítés, fel kell, felül kell emelkednünk a félelmeinken, mert csak így tudjuk az ebolát legyőzni. Meisner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Már sok minden elhangzott arról, hogy mit kell megtenni az Európai Uniónak, hogyan tudja támogatni az érintett országokat. Nem is ehhez kívánok hozzászólni valóban csak csodálni lehet azokat, akik önként oda mennek és felvállalják azt, hogy esetleg megfertőződnek. Végig kell gondolnunk, hogy elég az az erőfeszítés, amit eddig tettünk, és hogy mit tud tenni még Európa. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy többet. Én a közlekedési szakbizottságnak is tagja vagyok, és jónak találtam, hogy elhangzott milyen tájékoztatást készítenek elő, a utasokat is készül egy videó, egy film, de a tény az, hogy a minket is tájékoztattak um, arról, hogy Európában alacsony a kockázati szint, azért természetesen van kockázat. És um, nem szabad pánikot kell tenni, mértékkel kell eljárni. Német uh, repülőtereken például el, felvetődött az, hogy mérjék-e a hőmérsékletét az utasoknak, esetleg az Afrikából érkezőknek, hogy lázasak-e, de e, nem ez a helyes e, módszer. Persze el lehet menni a kórházba, ellenőrizhetni lehet azt, hogy van-e valamilyen, szenvede valamilyen betegségben a beteg, de hát önmagában a láz az nem fertőző, a lázat el lehet folytani, például aspirinnel, és akkor ez nem mérhető már a láz. Tehát sokkal jobb azt megnézni, hogy e, vannak-e további tünetei valakinek. A TIM tünetek nem korlátozódnak a lázra, ide tartozik a hasmerés és a hányás, és itt persze a testi eh, fluidumokon keresztüli a fertőzés. Nagyon fontos, hogyha valaki tényleg beteg, vagy konkrét a gyanú, akkor egy egész gépezetet eh, be kell indítani, amikor erre szükség van. De ha nincs erre szükség, akkor persze nem. A repülőtereken Egyébként Szerintem észszerűen kezelik a kérdést Európában. Most még a hajókra szeretnék kitérni. Tegnap az EMSA közlekedési bizottságában azt mondták, hogy amikor kitört az ebola, először is egy, egy munkacsoportot hozott létre az EMSA egy task force-ot, hogy megnézzék, hogy radarral, hogy melyik hajók érkeznek Afrika felől, és esetleg behurcolják a betegséget. De erre nem volt szükség, hiszen normális esetben ezek teherhajók és ezért továbbra is még folyik a gondolkodás. Oda kell figyelni arra, hogy persze hajókon se kerülhessen, hurcolhassák a betegséget, de a veszélyt nem nagy. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani, és természetesen a korábbinál sokkal több erőfeszítésre van szükségünk a helyben történő segítségnyújtásban. Köszönöm szépen, Balcó úr! A szót megköszönöm igazgató asszonynak a tájékoztatását amelyben választ adott a bizottság elnöke által föltett két alapvető kérdésre mit tudnak tenni a továbbterjedés megakadályozása érdekében és mit tudnak tenni a betegség kezelése érdekében. én azt a kérdést hadd tegyen föl mit tud az ensz tenni az ilyen betegségek járványok kialakulásának a megelőzése érdekében és itt tágabb értelemben fordulok önhöz, nem mint a WHO európai felelőséhez. Hiszen az ENSZ globálisan kíván az emberi élet minőségért tenni. Nos, halljuk, hogy ugye ezek szegény országok, és a társadalmi körülmények ebben szerepet játszanak, hát adottságát tekintve nem mindegyik szegény ország, talán azt mondanám inkább, hogy azért itt a globális gazdasági szereplők leértékelve használják a természeti és humán erőforrásokat. Ennek az a következménye, hogy van olyan ország, amelyikben hallottuk, százezer lakosra jut egy orvos. Az a kérdésem, hogy az ENSZ, a WHO kíván-e tenni valamit annak érdekében, felelősnek érzi -e magát abban, hogy ez a katasztrofális egészségügyi ellátás ezekben az országokban javuljon hogy rendelkezésre álljanak az elemi gyógyszerek, eszközök, hogy orvosok, de legalábbis ápolók legyenek felkészültek, mert én úgy vélem, hogy a következő években, évtizedekben csak ez a lehetősége annak, hogy hasonló járványoknak a kialakulását megelőzzük. Tehát kíván -e ezzel az ENSZ felelősséggel foglalkozni? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now Madame Gutelan. Köszönöm szépen. Gutelan asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a sok hasznos tájékoztatást, amelyet itt most a szakbizottságban hallottunk. Jakab asszonynak nagyon köszönöm a e, kiváló beszámolót. Természetesen továbbra is kevés a forrás, rugalmas finanszírozás, ember és anyagi erőforrás egyaránt nem elég, nem kielégítő és eh, érezzük a frusztráltságot eh, valamennyien. Az EU eh, nem segít kielégítő mértékben. A, általában és közösen kellene fellépni. És Jakab asszony, öntől még szívesen hallgatnék többet arról, hogy mit lehetne megváltoztatni. Először is azonnal, gyorsan, hogyan lehet a fertőzések ellen mit lehetne tenni konkrétan, például itt az Európai Parlamentben játszhatnánk-e mi is valami szerepet abban, hogy megakadályozzuk a további fertőzést vagy a járvány terjedését? A eh, kollégák eh, említették, hogy sok más hatással is számolni kellene, például a más betegségben szenvedők, vagy terhesnők, azután a malária, maláriában szenvedő betegek, ezeket a kapcsolatokat is vizsgálni kell. És az EU-nak itt is fellépésre lenne szükség, hogy az ilyen járulékos katasztrófákat is megelőzzük. Ön azt mondta, hogy van remény arra nézve, hogy talán már jövő év elején lesz valamilyen oltóanyag. De hát, hogyha végig gondoljuk a történetet. Nem csak az ebolánál, hanem más hasonló járványokkal kapcsolatban is gyorsabban lehetett volna cselekedni. Most megint a fiókokba maradnak a dolgok az íróasztalon, pedig sok mindent meg lehetne tenni. Talán követeléseket is meg lehetne fogalmazni, hogy ne feleltődjön el az, ami most történt, és ne tűnjenek el a dolgok a fiókokban. Köszönöm, Pieka képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy eh, az ECR képviselőjeként nekem is megadta a szót. Köszönöm Jakab asszonynak a tájékoztatást, eh, ami hiányzik, azért az még néhány más újabb fontos információ. Ugye a járványnak van egyfajta dinamikája, elindul valamikor, azután jön egy csúcs, és utána elmúlik a járvány. Ez régen is így volt, most is így van, jövőben is így lesz. Jakab asszonytól azt szeretném megtudni, hogy most mi milyen szakaszban vagyunk. A csúcsára ért a járvány, vagy már lehanyatló ágba van, vagy a vége felé közeledünk. Természetesen vannak szélsőséges értékelése is ennek a járványnak, vannak pánikreakciók, de talán a, lesznek olyan helyzetek is, amikor majd már megfeledkezünk erről a járványról. Az ebola járványt a politikában a populisták is felhasználják. És az Európai Bizottság és az ECDC, illetve az EMA képviselőjének is szeretnék feltenni egy kérdést. A, folytatódik-e a vakcinákkal kapcsolatos munka? a vírus mutációra való hajlandósága nagy, a jelenlegi kutatások ennek tükrében lehet folytatni, vagy kell meg abba hagyni van-e valamilyen koordinált fellépés az EMA és az amerikai FDA között folyt a kutatásokkal kapcsolatban, az oltóanyaggal kapcsolatos kutatásokkal kapcsolatban. Tudom, hogy a járványok, a vírus okozta járványok kezelése nagyon nehéz. Tehát a kérdés az, hogy folytatódnak-e a kutatások, és talán még egy kérdés, hogyha esetleg pánik reakciókkal is számolni kell, talán előfordulhat olyan hiba is, mint ami a sertéspest is esetében, vagy a sertés influenza esetében bekövetkezett. Jön, akkor nagyon sok oltóanyagot készítettek elő, ezután ezeket meg kellett semmisíteni, anélkül, hogy felhasználták volna őket. Tehát kérdésem, most a csúcson járunk-e, és lassan lefelé, vagy szűnő, megszűnőben van-e a járvány? És a második kérdés, folytatódik-e a kutatás a vakcinákkal kapcsolatban, és van -e együttműködés az amerikaiakkal, az FDA-vel? Köszönöm szépen. A vírus terjedését erősíti az erdőírtás. Sokan és az erdőből elmenülkülő állatok, akiket nem fertőződnek meg, az emberekhez viszik a betegséget. De van itt egy másik aspektus is. A bushmeat fogyasztása, ugyanis az emberek meg, e, meg elfogyaszthatnak fertőzött állatokat, és ennek a húsától megbetegedhetnek, vagy pedig a denevérek által megevett gyümölcsök, vagy részben megevett gyümölcsök elfogyasztásával is megfertőződhetnek. Mit tesznek a megelőzős terén? Köszönöm. És végül, de nem utolsó sorban, Tomás úr. Köszönöm szépen. Rivazi kolléganőm szavaihoz térnék vissza. Kicsit több bátorságra van szükség, cselekvésre. Ott helyben, ugye a, a, a orvosok határok nélkül, akik ott helyben vannak, egész más képet vázoltak fel nekünk. És Levia úr, azt javasolnám, hogy a, az MSZF egyik képviselőjét hívjuk meg e, e, valamelyik bizottsági ülésre. A zöldek ezt hivatalosan is kérni fogják, hogy e, ugye az orvosok határok nélkül az MSZF egyik képviselőjétől is alkossunk, az általuk elmondottak alapján is tudjunk képet alkotni. Egy hete egy újságíró a következő kérdést tette fel nekem. Mi, mi lesz akkor, hogyha decemberben, januárban, februárban, márciusban influenza járvány tör ki Európában? Ugye information overkill állapotában vagyunk, túl sok az információ, mindenféle hírek kenegnek az interneten, és eh, ezek eh, fantasztikus gyorsasággal terjednek. Erre ti hogyan vagytok felkészülni? Hogyan vagyunk mi erre felkészülve? Hogyha Európában mondjuk valamilyen hír az interneten villámgyorsan terjedni kezd, nem kell felkészülnünk egy ilyen esetleges mánik helyzetekre is nem eh, kellene pont az interneten zajló kommunikációra felkészülni. Ugye napilapot eh, már csak idősek olvasnak, meg az esti híradót eh, nézik, ott már 24 órás késésben születnek ezek a hírek. Ma minden hír azonnal az interneten férhető hozzá. Hogyan, mit gondoltok, lesznek ilyen pánikreakciók az interneten keresztül? Köszönöm szépen. Germeti Gatis eh, képviselő is szót kért, úgy látom. Én vagyok az utolsó felszólaló, úgyhogy nagyon röviden fogom ezt megtenni. Megpróbálom összefoglalni a mondani valómat, az utolsókból lesznek az elsők. Örülök annak, hogy ön itt van ma, de nekem is jobban tetszett volna, ha a Médecins Sans Frontier szervezet képviselői is itt lennének. Nagyon jó az, hogy magát hallhatom, és hogy minden önök szerint jó úton halad, és kezükben van a megoldás kulcsa, de azért vannak itt olyan európai országok, ahol a válság következtében az egészségügyi rendszereket lebontották, legalábbis részben. És talán a rasszizmusra is gondolni kellene, ez is megakadályoz bennünket a szomszédos államokkal vagy az afrikai országokkal való szorosabb kapcsolattartásban. Úgyhogy oda kell erre figyelni, arra, hogy ahogyan több kolléga is megmondta már, a jövő számára levonjuk a következtetéseket. Túl későn reagáltunk, nem, voltunk nem mutattunk szolidaritást a szegény országokkal szemben. Thank you very much, and now I... Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót eh, Jakab eh, Zsuzsanna asszonynak, hogy válaszolja. Nem könnyű, hogy feleljen a kollégák kérdéseire. Először is köszönöm, hogy ilyen kiváló kérdéseket tettek fel, és osztoznak az aggájainkban. teljesen indokoltak az aggályok. Az utolsó kérdéssel kezdeném azt az Unió 28 országával foglalkozik ön, én az Európai Régi 58 országával kell, hogy foglalkozom, ide tartozik a volt a Szovjet Unió utódállamai. Tehát mi egy világszervezet vagyunk, és szorosan együttműködünk a partnerekkel és bár én a WHO európai régiójában dolgozom, és Kopenhágában, sok munkatársam dolgozik Nyugat-Európában, ott helyben, a jobb kezem is munkatársam, aki fertőző betegségek szakértője, és ő vezeti Gineában már néhány hete az ottani munkálatokat, tehát első kézből származnak az információim. Nem Kopenhágában egy elefántcsont toronyban ülünk, és úgy tájékozódunk, hanem a helyben dolgozó munkatárstól. Az ebola terjedésének veszélye alacsony, azt mondtam, és hogy jól fel vagyunk készülve itt Európában. De hát fel kell készülnünk minden egyes esetre, beleértve a spanyol esetet is, megnézni, hogy mit tehetünk. Sokszor elmondtam már korábban és mindig nagyon aggaszt az, hogy amint egy megszorító csomagot indítanak, azt mindig a közegészségügyön verik le és ezt, ezt le kell állítani, a kiadások lefaragását. Nézzük csak meg itt Európában, a teljes egészségügyi kiadásokból csak 3% esik a közegészségügyre, járványügyre, megelőzésre. Ezt meg kell változtatni. Egy terület, ahol az Európai Parlament és az ENVI szakbizottság segíthet nekünk, az az, hogy biztosítsák azt, hogy többet investáljunk a megelőzésbe, az egészségvédelemre. Úgy érezzük, hogy Természetesen ma az ebola a téma, lehet, hogy a koronavírus lesz a következő, és minden kulcsfontosságú kapacitást ki kell dolgoznunk, amit a Nemzetközi Egészségügyi Rendelet előír, azzal rendelkeznünk kell. Egyetértek azzal, és hát önök is ezt mondták, ezt a járványt helyben, Nyugat-Afrikában kell leküzdeni. Most még a leküzdési szakaszban vagyunk, és kihangsúlyoztam, hogy fel kell gyorsítani a nemzetközi erőfeszítéseket és biztosítani kell azt is, hogy az ENSZ és a WHO roadmap a minden pontja teljesül. Több ebola kezelőközpontra van szükség, ahogy látták, csak 15 ilyen van, több nemzetközi munkatársa van szükség, jelenleg csak 150-en dolgoznak ott, és 700-ra lenne szükség, tehát nemzetközi munkatársakra, és helybeli segítőkre is természetesen szükség van. Ez egy humanitárius válság, nyilvánvaló, egy egyedülálló, soha nem volt járvány, és ezért irányítjuk mi a WHO a válaszokat, de az ENSZ egész családja ebben természetesen részt vesz. Különböző kulturális kérdésekről is beszélnünk kell. A temetések kérdése egy nagyon fontos kérdés, hogyan tudjuk a méltóság teljes biztonságos temetéseket biztosítani. Jó irányba megyünk, de még eh, nem vagyunk az út végén. Két eh, dolog nagyon lényeges. Az egyik, hogy eh, izoláljuk a betegeket a három érintett országban, a másik pedig, hogy megfelelő kezelésben részesítsük azokat, akik megfertőzöttek. De ehhez az kell, hogy az utáni közösségek is ebben részt vegyenek, és több nemzetközi eh, egészségügyi dolgozóra van szükség. Örülök, hogy Rivázi asszony is felvetette azt, ami a médiában nagyon sokszor felvetődik. Eh, az ENSZ és a WHO késedelmesen reagált-e? Az én válaszom az, hogy nem. Ugyanis az a helyzet, hogy a közegészségügyi veszélyhelyzetet augusztus 8-án jelentettük be összhangban az egészségügyi rendelettel, de az azt megelőző hónapban már ott voltunk eh, helyben. Márciusban már eh, kettes eh, szintű vészhelyzetre emeltük a riasztást, áprilisban és májusban már 110 WHO munkatársak odautaztak a helyszínre, elsősorban az afrikai régióból. Ezt is sokan bírálták, de hát ez indokolatlan a bírálat. Lehet, hogy nem kommunikáltunk jól, nem vagyunk a WHO-nál kiváló kommunikátorok, ezt, ezt a kritikát el kell, hogy fogadjam de hogy bármi hibát követtünk volna el, az, az nem igaz. Azért jelentettük csak be a vészhelyzetet augusztus 8-án, mert eh, a eh, jogszabályok ezt követelik eh, meg, és a vezéligazgatónak kell ezt megtenni. Persze értékelni kell majd mindent, és amint kontrollálni tudjuk a járványt, sor kerül az értékelésre, de a eh, nemzetközi egészségügyi rendelet alapján kell eljárnunk. Eh, Rivazi asszony említette, hogy eh, a H1N1 járvány kapcsán is kritizálták a WHO-t, hogy farkas kiáltottuk, amikor nem volt orvos, nem volt <laughs> sehol farkas, és létrehoztunk egy h 1 egy felülvizsgálati bizottságot is. A WHO közülésé megvitattuk a, ennek az eredményeit, de most elsősorban minden kapacitásunkkal arra koncentrálunk, hogy a mostani járványra tudjunk megfelelően reagálni. Még néhány kérdésen végigmennék. Köszönöm, hogy ezeket felvetették. Azt hiszem valamennyien egyetértünk abban, hogy a nyugat-afrikai országokra kell koncentrálnunk. Ezt is tesszük. Véleményem szerint a megszorítások, a spórolás nem szabad, hogy gyengítse a közegészségügyi erőfeszítéseket. Felvetődött az is, hogy mit tegyünk az adományokkal, ezek hogy érkeznek el Nyugat-Afrikába. Nem elég eh, vakcinákba eh, beruházni, hanem mindig erősíteni kell az egészségügyi rendszert. Nyugat-Afrikában nem ez volt a probléma, hanem elsősorban a polgárháború, szörnyű polgárháború gyengítette meg ezeket az országokat, lerombolta az infrastruktúrát, az egészségügyet, sok egészségügyi dolgozó elhagyta ezeket az országokat, és pontosan akkor kezdték újjáépíteni az egészségügyet, amikor kitört az ebola. Ezt most néhány évtizedre visszaveti majd őket, és valamennyünk számára nagy ez a kihívás, közösen azért eh, majd mindent megteszünk, hogy újra felépüljön az egészségügyi rendszer ezekben az országban. Az EU szerepe. Nos, azt hiszem az Európai Unió nagyon jó, pozitív, konstruktív szerepet játszott két eh, módon is. Először is eh, úgy, hogy megvédte az uniós polgárokat, és másodszorban hozzájárult a nyugat-afrikai erőfeszítésekhez. Az EU-s polgárok védelme kapcsán az elétek egyet, amit John Ryan mondott. A Járványügyi Bizottság és az ECDC, valamint a WHO rendszeres tanácskozásai nagyon fontosak voltak, és az EU olasz, olasz elnöksége is pozitív szerepet játszott. Nem csak abban, hogy az EU egészségügyi miniszteri tanácsában ezt megütöttek, hanem egy rendkívüli egészségügyi miniszteri ülést is összehívtak, amit megbeszélték, hogy szükség lenne a kilépéskori screeningre vagy sem. Volt még egy plusz tanácskozó az egészségügyi tanács, miniszteri tanács vezetőjével. Megvitattuk, hogy a jelenlegi intézkedések megfelelőek-e, vagy szükség van-e valami pluszra, és ez itt döntöttünk erről a videóról is. Az uniós tagállamok is fontos szerepet játszottak, támogatás, finanszírozási támogatást adnak a WHO ENSZ roadmaphez, ezt köszönöm. Az utolsó ülésen, ha jól emlékszem, 180 millió eurót már adtak az uniós országok a roadmap megvalósításához, de még többre van szükség. Készpénzre is, személyi erőforrásra, ez kulcsfontosságú, és kezelőközpontokra. Látták a képernyőn, hogy ugye most 15 ilyen központ van, és emellett már 20 épül, remélhetőleg ezek hamar elkészülnek, és akkor még plusz 5000 ágyunk lesz, ami nagy segítséget fog jelenteni. Ahol még több erőfeszítésre van szükség, eh, az az, hogy több eh, nemzetközi egészségi dolgozó legyen, dolgozzon ott, de neki garanciákat kell adni, hogy amennyiben megfertőződnek, vagy baj lesz, akkor megkapják a szükséges kezelést, vagy ott, vagy eh, haza viszik őket, és Magyarország is ezt felvetette. Igen, könnyebb lenne mindenkinek, hogyha ott helyben lehetne kezelni őket, hogyha ott lehet nagyon magas szintű kezelés biztosítani. Ez eddig nem volt lehetséges. De nyugat-afrikai országban is tovább épülnek a kapacitások, és úgy gondoljuk, hogy ott helyben is lesz elég kapacitás ahhoz, hogy a szükséges kezeléseket el lehet végezni, és akkor nem lesz szükség evakuálásra és akkor az eddig ugye az evakuációknak elég jelentős hatása volt, ez a, ezzel megszűnne. Még néhány kérdés. Az egyik ugye a vakcinák kérdése, ezt nagyon sokan felvetették. Jelenleg újra azt mondom, hogy járványügyi intézkedésekre hagyatkozunk, amíg nincs oltóanyag vagy más kezelés de a jelenlegi helyzetben az azért jó, hogy folyik a kutatás eh, a vakcinákkal kapcsolatban. Ez még korábban nem így volt, hiszen ahogyan tudják, eh, eddig nem volt kereskedelmi vagy eh, kereskedelmi érdek, ami a kutatást motiválta volna. És most arra kérném önöket, kérem a szakbizottság támogatását ahhoz, hogy az összes elhanyagolt, elfeledett betegségekkel eh, és a szegénység leküzdésével kapcsolatban eh, legyenek források a kutatásokra. Ugye Mi lesz csak akkor figyelünk oda, hogyha az EU, az USA vagy fejlett országokat is eh, érinti a járvány. Ami a preklinikai teszteket illeti, itt az első szakasz hamarosan lezárul, a vakcina biztonságosságát vizsgáljuk, vizsgáljuk most, a második szakaszban vizsgáljuk majd a vakcina hatékonyságát, és néhány már megfertőzött egészségügyi dolgozó beleegyezését adta, hogy részt vesz majd a vakcina tesztekben. Lehet, hogy az oltóanyagot majd el lehet jutatni oda, ahol erre szükség van. És azután meg kell egyeznünk a kritériumokban, hogy ki kapja, kik kapják meg a vakcinát. Még néhány kérdés. Migráció, bevándorlás, ezt is fontosnak tartom. A dél-európai országokkal szoros kapcsolatunk van, ott a legtöbb odaérkező bevándorló nem tipikusan a három nyugat-európai országból érkezik, és a legtöbb bevándorló egészséges. Ez egy olyan kérdés, amin együtt kell dolgoznunk biztosítanunk kell azt is, hogy a migránsokkal kapcsolatos egészségügyi aggályokra reagáljunk, de itt az ebolával kapcsolatban nem látok semmilyen veszélyt, a migránsokkal kapcsolatban nem kell kontrollálni az ő mozgásukat. Persze, amiket a szlájjaimon láttak, az minden Európába érkezőre vonatkozik. Elnök úr, köszönöm, alelnök úr, köszönöm, hogy felvetett azt, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni. Hogyan mondtam, lesz értékelés. Két kérdés nagyon fontos. Egyrészt erősíteni kell Afrikában az egészségügyi rendszereket, azt ön is elmondta, e, integrálni kell ebbe az összes betegség specifikus programot, és ahol nincs e, megfelelő kapacitásot, azt ki kell építeni. Az Európai Unióban viszont azt mondom, hogy a legtöbb ilyen kulcs kapacitás rendelkezésre áll. Én inkább az Unión Európai Unión kívüli országokkal kapcsolatban aggodalmaskodom. felvetődött, hogy eleget tesz-e az EU. Persze, hát mindig lehet többet tenni, de az EU polgárok védelme érdekében tett intézkedéseket megtették. Nyugat-Afrikával kapcsolatban szeretném bátorítani az uniós tagállamokat arra, hogy a roadmapnek adjanak még nagyobb támogatást. Igen, be is fejezem, csak olyan sok kérdés volt. Összességében a, azt válaszolom. Itt elhazott a busmit kérdés, ez a fertőzött állatok eh, fogyasztása. Ugye itt rendkívül szegény országokról beszélünk, és hogyha izolálunk embereket, akkor nem kapnak élelmiszert. Hát meg kell goldanunk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kérdést is, és ehhez is plusz pénzekre van szükség, rugalmas finanszírozásra. E, ugye el kell látnunk élelmiszerrel ezeket a karanténban levőket is. És még egy dolog, az influenza. Sok a hamis riasztás, volt Azerbajdzsánban nemrég egy világtalálkozó, ezt e, törölni akarták, de mi azt mondtuk, hogy de, mi elmegyünk oda, és egyetlen egy eset e, bukkant fel, amiről kiderült, hogy malária volt. Most ugye közelik az influenza időszak, ezért nagyon fontos, hogy e, legyen, mindenki oltassa be magát influenza ellen, és minimalizáljuk a hamis riasztásokat. Más betegségekkel kapcsolatban is felvetették, hogy ezek összefüggenek a nyugat-afrikai járványjal is. Ugye most csak az ebolára figyelünk, és nagyon kevés figyelmet kap a többi betegség, mint például a biztonságos terhesség, biztonságos eh, szülés, eh, krónikus betegségek nagyon kevés figyelmet kapnak, és nagyon kevés kapacitás marad ezekre a kérdésekre ezekben az ebola által sütött országokban. Elnézést, elnök úr, hogy túl sokáig beszéltem, és elnézést, ha nem válaszoltam minden kérdésre, de most be kell fejeznem. Köszönöm szépen! Még egyszer szeretném megköszönni a WHO európai igazgatójának megjelenését, és azt szeretném még elmondani, hogy most lezárjuk a tolmácsolást, amennyiben szükséges, megkapják a szót a bizottság, nem kéri a szót az ügynökségek, hogyha szintén azt mondják, hogy nem, akkor itt a mai ülésünket lezárhatjuk. Egy kérdés volt, erre esetleg távirati stílusban válaszoljon. Az, hogy Európában nullára csökkentsük a kockázatot, az az, hogy Afri- az csak úgy lehet megvalósítani, hogyha Afrikát izoláljuk, de ehhez arra van szükség, hogy garantáljuk azt, hogy ott megoldjuk a problémákat, és ehhez pedig Európa segítségére van szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen az összes parlamenti képviselőnek és a tolmácsoknak is a munkáját. Kicsit tovább tartott a mai ülésünk. Ma délután találkozunk a szakbizottsági ülés folytatására.